Jó reggelt kívánok, én vagyok az elnök. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Én vagyok az elnök, és megkezdeném az ülést. Üdvözlöm Önöket, megkezdjük a tanácskozást. Az egyes napi rendi pont alatt elfogadjuk a napi rendünket módosító javaslat nem érkezett hozzám. A koordinátoroknak azt szeretném mondani, hogy elhalasztjuk a holnapi koordinátorok ülését, amit 11 órára terveztünk be, mert a kont holnap 11-kor befejeződik zavar, de egyszerűen koordinátorok nincsenek itt, és ezt csak ne, tegnap este tudtam meg, elnézést kell kérnem emiatt. Tehát módosítók nem születtek, a 45. napi rendi pont 26 és 42 között lesz a szavazás ma délben. Az egyéb intézmények ne. Tehát ma szavazunk erről a holnap helyett, az EDF pedig holnap a mai szavazás helyett. Ez egy változtatás. A második napi rendi pontról szeretném elmondani, hogy a kontyúzban szereplő nyelvek használhatók. Interneten közvetítjük az ülést. Kérem, hogy hozzák el a szavazó lapjaikat. 10 órakor pedig lesz egy egyperces néma csend az egy évvel ezelőtti brüsszeli merényletekre és azok áldozataira emlékeztetendő. Itt nem messze tőlünk és a reptéren. Ezzel eljutottunk a harmadik napi rendi pontra, az FC végrehajtása. Egy tervezettel, egy véleménytervezettel foglalkozunk. Takula kolléga kap mindjárt szót, aki ő készíti ezt. Üdvözlöm egyébként a számbeszéki tagokat, Szolcsász urat, és aki a parlamenti kapcsolatokért feles Fazakas úr pedig szintén jelen van, később kap majd szót. Üdvözlöm, Takula úr. Huomaan, että täällä on mahdollisuus käyttää tätä maailman kauneinta kieltä, jotka jotkut sanovat, että se on, tämä on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 Okei. Okay. Mulle näyt, näytetään, eikö ole, on, on tulkkaus vaan, eikö? Ja, stop. Ich, ich Azt hiszem, hogy működik a tolmácsolás. Most már működik a tolmácsolás, nyilván. Akkor ezek szerint működik. Nos, igen, tisztelt kollégák. a stratégiai beruházási alap eleget tesz a nagy beruházási igényeknek Európában. Olyan beruházásokról van szó, amelyek mindeddig hiányoztak Európában. Ezt már 2008-ban megpróbálták létrehozni és útjára indítani. 2008 óta van ez a bizonyos úgynevezett Juncker alap. Itt igyekeznek magánforrásokat is mozgósítani stratégiai beruházásokra. Hogyan tudnos gondoskodni arról, hogy ennek a sikere is megjelenjen, és átláthatóbbá váljék ez a rendszer? Négy pontot emelnék ki egyébként a tervezetemben. Transzparensnek kell lenniük ezeknek a pontoknak a legnagyobb mértékben, és a kritériumoknak meg kell felelniük ennek, és ezeket közé is kell tenni természetesen, hogy lássák az emberek, mert az FT projektekkel szembeni bizalom a piacon növekedhet, és innovatívabbá kell tenni ezeket a projekteket, egy többletértéket kell teremteni velük, és emlékeztetni szeretnék egyben arra is, hogy az FC projektek egy kockázati elemet is kell, hogy tartalmazzanak, ugyanis olyan projektek finanszírozásáról beszélünk valójában, amelyeket önmagában a piac még nem finanszíroz. Mint biztos úr elmondta, úgy tűnik, hogy az FC alap felhasználási lehetőségei gyakorlatilag végtelenek, és az FC források nem eléggé homogén módon kerülnek elosztásra az egyes országokra. Figyelembe kéne tehát venni azt is, hogy többet kellene ott felhasználni, amelyek távolabbi régiék, melyek gyérebben lakottak adott esetben, és mint más európai projektekben, itt is az a helyzet, hogy világosan strukturáltnak, fókuszáltnak kell lenniük ezeknek, a bürokratikus terhek és előírások pedig mindenképpen korlátok között tartandók. Ezek azok a legfontosabb pontok, amelyekre kitérek a jelentésemben. Úgy vélem, hogy itt az egész projekt egy szakaszáról van csak szó, a végén a tervezetet még erősíteni lehet a kollégák hozzájárulásával. Köszönöm szépen, relényelvet hallgatunk, ezért egy kicsit elhúzódik a tolmácsolás miatt. Szavama úr, köszönöm szépen. Talán finnül kéne beszélnem ma, de akkor azt hinnék talán, hogy konspirálunk, de ezért aztán mégse teszem ezt meg. Mindenképpen köszönöm az előadónak, és gratulálni szeretnék. Szolid és egyértelmű üzeneteket küld, nagyon jól meg lehet érteni, hogy mi is a célja valóban nézzük a legfontosabb pontokat az FC kapcsán, eh, ezek nagyon fontosak az FC szempontjából. Egyetértek az előadóval, hogy teljes transzparenciára van szükség, ezt biztosítani kell mindenek előtt a projektek kiválasztásánál, ez vitathatatlan, és ami a folyamat egyszerűsítését illeti, és hogy ne legyen túl nagy a bürokrácia, ez is egy fontos felvetés nyilvánvalóan, de azért bizonyos fenntartásaim nekem is vannak a földrajzi egyensúlytalanságot illetően, amelyet kiragadott itt a, az előadó. Valóban jó dolog és helyes dolog, hogy ügyeljünk arra, hogy ez az egyensúlytalanság ne legyen a fő kérdés. Hogyha meg tudjuk nézni ezt az egyensúlytalanságot, és jobban tudjuk működtetni és kiegyensúlyozni ezt, és hát nem kell olyan kompromisszumokat kötni, amelyek a profitabilitást, a szükségszerűséget sértik, addig rendjén van ez. A magam részéről szeretném aláhúzni és hangsúlyozni, hogy sajnálatos bizony, hogy az európai számbevőszék nem elég hangsúlyos szerepet kap amiről azt mondhatnánk, hogy elég hangsúlyos, tehát e, e, a, a dokumentumban először a, sikerült elérni, hogy a számbevőszék megfogalmazta a kérdéseit egyértelműen, de a gyakorlatban még mindig úgy tűnik, hogy vannak dolgok, amelyeket nekünk kell megnézni, mert a számbevőszék nem száz százalék kik elégedett azzal a hozzáféréssel, amit kapnak. Ezek lennének a fő pontok, amelyeket én tisztáznék a munka ezen szakaszában. Köszönöm szépen. Én magamat is felraktam a hozzászólók listájára. Megkérdezném az előadót a számbevőszék. Elnézést kérek, elnézést. Nem láttam, Pilinszki úr parancsoljon. Elnézést kérek, nem vettem észre. Köszönöm szépen, elnök asszony nem kívántam félbeszakítani önt, de azért megköszönöm a lehetőséget, hogy hozzászólhatok egy néhány szóban. Úgy gondolom, hogy ha a végrehajtást vizsgáljuk az FC-nél, a fő mérlegelés, amit szem előtt kell tartani, az az addicionalitás. Ez a, az oka annak, hogy ezzel foglalkozunk és ez az a kritérium, amelyet alkalmaznunk kellene, hogyha értékeljük azt, hogy eleget tettünk az elvárásoknak a végrehajtás során, és egy néhány pontot támogatnék, amit felvetett az előadó. Itt, hogy az, az igenis a tényleges addicionalitást vizsgálja, és a dinamizmust, mennyire hoz az új dinamikát a 13. cikk szerint, és az információk biztosítása és a multiplikátor effektus a műletek során, nem átlagokról beszélünk, és rá kell mutatni, hogy nagyon fontos, hogy mekkora magántőkét tudod bevonni ezzel és az értékelésnek egy számszerűsíthető adatokból kell kiindulnia, és az értékelés alapvető mutatókból kell, hogy kiinduljon. Ez, hogyha az addicionalitás kritériumát nézzük, akkor fontos, hogy az irányítás hogyan működik, és az előadó is felhívja a figyelmet a transzparencia, az átláthatóság, az egyszerűsítés szükségszerűségére. Úgy gondolom, hogy az előadó itt konkrétabban fogalmazhatott volna, mert a jobb irányításra azért a, igencsak soft, puha módon hívja fel a figyelmet a 23. cikk, hogy transzparenciára van szükség, stb. ezt javítani kellene az operatív működtetést a mutatók alapján. Azt hiszem, hogy ezt keményebben is meg lehetne fogalmazni, és néhány kolléga is kommentált ilyen értelemben. Itt tényleges elszámoltathatóságra és átláthatóságra van szükség abban a bekezdésben, amiről az előadó a az irányításról beszél olyan értelemben, hogy a megfelelő felelősségeket megalapíthatjuk és a hatásköröket. E, itt e, azt gondolom, hogy az FC beruházási bizottságot is figyelembe kéne venni. Ezt is egyértelműen rögzíteni kellene, amikor erről beszélünk, és ehhez a parlament segítségét is igénybe kéne venni. Akkor nézzük a földrajzi egyensúlytalanságot. Én úgy gondolom, Szárvam a kollégával ellentétben én úgy gondolom, hogy felhívja a figyelmet az előadó arra, hogy az elosztás az egyenlőtlen van, a fenntarthatóság, a kohézió mindenképpen biztosítandó geográfiai szempontból is, azt gondolom, hogy ebben is egyértelmű, konzisztensebb megfogalmazásra lenne szükség, a should be considered helyett egy másik szót kéne használni, és a finanszíroz, finanszírozást nem oda kell irányítani, ahol kevésbé szükséges a beruházás. Itt, itt nem arról van szó, hogy ragaszkodnánk ahhoz, akik úgy érzik, akik kevésbé vannak reprezentálva a beruházások során. Meggyőződésem, hogy itt világos mutatókat alkalmazunk, hogy tényleg az addicionalitás adott a többlet érték. Ide tartozik a földrajzi megoszlás is. Számos kolléga valahogy előítéletesen közelít a kérdéshez, vagy előre eldöntött módon, hogyha megnézzük az EU 13-akat, akkor olyan területekről beszélhetünk, hogy a, a kockázat túl magas, vagy illegális, vagy gyanús gyakorlatok vannak. Az elmúlt években vezető vállalatokat láttunk a vezető ipari hatalmakban, az EU 15-ökben is. Igenis, nagyon komoly korrupciós gyakorlattal láttuk ezeket a cégeket, és eh, számos esetben eh, bizony a bíróság eh, büntetéseket szabott ki, tehát ezt az előítéletes, rögzült gondolkodást, hogy úgy mondjam, ami a földrajzi megoszlást illeti, hát eh, itt eh, tényleg egy kicsit ingoványos területre tévedünk. Még egyszer ismétlem, a földrajzilag kiegyensúlyozni, ez egy kritérium, ez az addicionalitás egyik kritériuma, hogy úgy mondjam. Vannak számok, nálam az EU 15-ök 92 százalékban részesültek, és az új tagállamok 8 százalékot, és a 27. pontra is felhívnám a figyelmet hangsúlyozzuk a parlament kulcs szerepét, a többletérték és a kiegészítő az addicionalitás szerepében. Azt gondolom, hogy tényleg ez lenne a dolgunk, hogy ezt meg is valósítsuk. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Das, sind, das waren wichtige Bemerkungen. Azt hiszem, azt hiszem nagyon fontos megállapítások voltak ezek, hogyha megnézzük a költségvetési rendeletet, amilyen strukturális alapok, ugye elsősorban a közép-kelet-európai országban mennek, és az EFSI, tehát van egy kapcsolat, és időnként kétségbe esik az ember, hogy ezeknek az e- források, eszközöknek van értelmük. Szala Franka kolléga a következő. Gracias, señora presidenta. Eh, gracias también al ponente por la opinión que nos presenta. Köszönöm szépen a vélemény készítőjének, hogy elvégezte ezt a munkát. Én azt hiszem, abból az összefüggésből kéne ezt látni, hogy az Ekkon eh, számára készül ez a vélemény. Ami számomra fontos, az kevésbé az eljárás, hanem maga az alap. Meg kell vizsgálni, hogy ez a pénzügyi eszköz, ez tényleg arra szolgál -e, amire készült, tehát hogy mobilizáljunk vele tőkét, forrásokat, a területi, szociális kohézió és gazdasági kohézió érdekében, és egyidejleg még a kis és középvállalatokat is támogatni kívánja. Ez természetesen azt jelenti, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség, és végül is egy alapos elemzést kell végezni arra vonatkozóan, hogy ez az eszköz a, arra a célra szolgál le, amit itt meghatároztak, vagy pedig inkább nem vezetett el oda, ami miatt valójában kitalálták az egészet. Itt tehát a szerzőtől több információt kapnék arra nézve, hogy mit lehet még javítani a folyamat során. Hogyha most itt megnézzük azt, hogy a projektek megoszlása azért rendszertelen volt, láttam én a mellékletet, merre is kapnék szívesen magyarázatot, miközben a projekteket a többletérték kritérium alapján kellene elfogadni, tehát, és értékelni is. Tehát elnök asszony, én azt kérném, gondoljuk újra végig, hogy milyen eljárással lehet ezeket a projekteket elfogadni, hiszen nyilvánvaló, hogy van itt egy független bizottság, amely megvizsgálja, hogy a kritériumok teljesülnek-e és a célok elérhetők-e. Köszönöm szépen a vélemény készítőjének a munkáját, és biztos, hogy még tudunk erről majd beszélni. Köszönöm szépen. Én magam is felkerültem. Nekem a véleményből hiányzott egy hivatkozás a számvevőszék véleményére ebben a kérdésben az FC kibővítésével kapcsolatban. Itt 30 oldalról volt szó, alapos elemzés keretében és azok a pontok kerültek bele, amelyeket nekünk is fel kellett volna már dolgozni. Tehát az előadót megkérdezem most, hogy ö, miért nem tűnik fel itt a számvőszék intenciója valahol. Parlamentként gyakran hát hajlamosak vagyunk arra pénzt költeni, és több pénz az mindig jó dolog, de a számvőszék felhívja a figyelmet arra, hogy az eddigi garancia igény megsokszorozásáról beszélünk, és ezzel kapcsolatban nincsenek adatok. Egy év futamidő után az FC esetében ez az első kérdésem tehát az Európai Bizottságtól ki kéne csikarni, hogy úgy mondjam, hogy ezt elvégezze ezt a munkát, ez lett volna a minimum, a munkából, és ö, azzal is foglalkozni kéne, amit a számvőszék mondott, hogy kockázatokat túlértékelnek, és hogy adott esetben foglalkozni kellene azzal is, hogy ez az alap a működési módján belül javuljon. Nekem túl általános egyelőre ez a vélemény, nem elég konkrétan fogalmaz, és ezt félre is lehet tenni, erre azt fogják mondani, hogy ez már megvan, de ha konkrét dolgokat követelünk, akkor többet kapunk, mint hogyha általános követelésekhez csatlakozunk. Ez hiányzott nekem. Ayala Zender kolléganő. Parancsoljon. Genau, wir haben heute, wir haben heute Morgen noch Tomaten. Elnézést, ma reggel még egy kicsit csipásak a szemeink, de azért már alakul. Nem, nem, kedves elnök asszony, nyilvánvalóan semmilyen gonosz szándékot nem feltételezek önről, biztosíthatom, hiszen mi egy csónakban evezünk, és egyáltalán semmi probléma nincsen. Nos, ez a jelentés, egyáltalán az, hogy foglalkozunk ezzel a jelentéssel, az már egy pozitívum, és természetesen fontos, hogy megnézzük, hogy milyen célokat értünk már el, és mi áll még előttünk, és általánosságban eljárásbeli kérdésekről is beszélünk. A kiegyensúlyt a nem kiegyensúlyozott földrajzi lefedettség valóban komoly probléma, ahogyan ezt az előttem szólók is már megemlítették. És pontosan az ennek a háttere, hogy közép és Kelet-Európában, természetesen itt az újonnan, viszonylag újonnan csatlakozó tagállamokra gondolok, most, hogy ezekben a, ezeken a területeken a projektek előkészítése, a kapacitásépítés nagyon gyenge lábakon áll. Ez egy olyan elem, amire mindenképpen utalnunk kell a jelentésben. Ez egy komoly probléma. Vagyis nagyra törő terveink vannak, azonban nem tudjuk azt, hogy ezt hogyan kell megvalósítani a gyakorlatban, nem tudjuk, hogy ezt ki tudjuk-e egyáltalán fizetni, megengedhetjük-e magunknak a költségeket, és aztán azt mondjuk, hogy igen, az FC fizessen. Ez szokott lenni a tendencia. Aztán hallottunk olyan véleményeket is, hogy a garancia alap, a kohéziós alapból vesz el pénzt az új az újonnan csatlakozott tagállamok számára, vagyis ennek a kohéziós alap látja kárát, és ugye ezt tulajdonképpen elveszik máshonnan, és ez természetesen feszültséget szül, de nem feltétlenül megalapozottak ezek az érvek, önök természetesen nyilván gondolhatják, hogy én mit képviselek, a mi kormányunk tevékenység is ismert az önök számára az Európai Uniós kérdésekben. Jó lenne, hogyha itt nem mutogatnánk újjal egymásra feleslegesen. Takula úr, már néhány dolgot elmondott, amivel egyetértek, és mint említettem, én az én az egészet meg kiegészíteném a építéssel, hiszen pontosan ezek azok a szóban forgó tagállamok, amelyeknek nem, még nincsen hagyomány ezen a területen, és lehet, hogy nem is értik, hogy pontosan miről van szó ennél az eszköznél. Köszönöm szépen. Inés, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok Takula úrnak, a jelentés tevőnek illetve ennek a, ez a szöveg valóban nagyon jó munka, azt hiszem, hogy komoly állítások szerepelnek ezzel, amivel egyet is lehet érteni, de ami a számbevőszék munkáját illeti, szeretem volna emlékeztetni mindenkit arra, hogy ennél a dossziénál, illetve a következő pontunknál is, amely a hosszabbításról szóló javaslat lesz, hogy itt van egy érdekütközés a számbevőszék bizonyos tagjaival, illetve az, konkrétan azzal a munkatársal, aki átvette ezt a dossziét. Ez a helyzet a számbevőszékben tehát. A tárgyalás vezetőjét bíztuk meg ezzel a felelősséggel, de aztán volt egy konfliktus, az Európai Befektetési Bankkal is, és ez az egész nagyon egy, kiegyensúlyozatlan lett végső soron, és azt hiszem, hogy ez egy elég igazságtalan helyzet, hiszen nagyon fontos a politikai üzenet az Európai Unió részéről, nagyon nagy szükség van arra, hogy nagy beruházási projektek megvalósuljanak, illetve a mobilizálás is fontos, a magán és a, az állami források mobilizálása a közberuházásoknál, és szeretném kihangsúlyozni azt a tényt, hogy itt van egy pozitív üzenet is, hiszen az Európai Befektetési Bank jó értelemben véve mindig is konzervatív volt, nagy kockázatokat nem vállalt a múltban sem, és a közlekedés területéért felelős előadóként már korábban is egyértelműen láttam, hogy itt komoly ö, garancia csökkentésekre van szükség a beruházásoknál, ez pozitív fejlemény, amit itt látunk, hiszen már egy évvel küzdünk ezzel a problémával, a magánberuházás problémájával egyes projektek esetén, és most az a helyzet, hogy néhány jogos kritika ellenére, illetve a Költségvetési Szakbizottság kritikája ellenére azt látjuk, hogy pozitívumok is vannak, hiszen az Európai Befektetési Bank világosan kimondja, hogy ilyen sok pénzre a közös költségvetésről nincs szükség, és a garanciákat is lényegesen le lehet csökkenteni. Ez jó hír, ez annak is a jele, hogy a programok jól működnek, és elképzelhető, hogy nyilvánvalóan lehet még javítani mindenen, de alapvetően ez már egy pozitív fejlemény, és a territoriális kiegyensúlyozottságra valóban szükség van, ez egyértelmű, viszonylag új tagállamoknak aktivizálni kell magukat a projektek végrehajtásában, noha természetesen elsősorban mindig arról van szó, hogy a túlságosan nagy kockázatokat hogyan lehet, lehet elkerülni, de természetesen az is fontos, hogy a célokat megvalósítsuk. Nos, az érdekütközés kérdéséhez a számvevőszék tagja kapcsán szeretném elmondani, hogy itt egyszerűen csak arról van szó, hogy kompetens munkát végzett ez a számvevőszék munkatárs, semmi másról nincs szó, hiszen az FC munkáját elnökként kísérte, vezetőként kísérte, de ez nem azt jelenti, hogy érdekkonfliktus keletkezett, egyszerűen a munkáját végezte ez a személy, ezt azért ne felejtsük el, a számövőszék javaslatai rendkívül fontosak, a kritikai megjegyzések is fontosak, ezeket bele kell venni a jelentésbe. Ebből nagyon sokat tanulhatunk szerintem. A két kollega a által említett rendszer szintű kritika szintén rendkívül fontos, hiszen az EFSZ-nek az a lényege, hogy akik akik rászorulnak, azok kapják meg ezeket a pénzeket, és nem pedig folyamatosan azok, akiknek egyébként is adunk. Vagyis itt néhány alap, alapelvet kell pontosan górcső alá vennünk, és azt hiszem, hogy itt konkrét eredményeket, javaslatokat kell tennünk, hogy a konkrét eredmények megszülessenek, és a földrajzi kiegyenlítettség kedvéért ezen a ponton az EFSZ-t át kell dolgozni, és fontos, hogy konkrét javaslatokat is tegyünk e tekintetben, és szeretnék arra is utalni, hogy az a kérdés, hogy egy év után már miért kell az eszközöket növelni, ezt a kérdést még nyitottan hagytuk, de a bizottság ezt talán meg fogja válaszolni, és ez a Paszkisz úr jelentkezik. Köszönöm szépen. Nos, ehhez szeretnék valamit még hozzátenni, illetve tisztázni is szeretnék valamit. Egy olyan kérdésről van szó, ami szerintem alapvető jelentőségű ebben a témában. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság részéről mi természetesen fel kell, hogy tegyük azt a kérdést, illetve alapvetően az átláthatóság a célunk. De hogyha a végső soron látjuk azt, hogy megvan az Európai Befektetési Bankban az átláthatóság, és hozzáférést kapunk a kritériumokhoz, a döntéshozatali folyamathoz és az érdemi információkhoz. Most ez egy dolog, de hogyha megpróbáljuk megváltoztatni a kritériumokat, az egy teljesen más tészta már. Ezt szerettem volna tehát elmondani itt. Menjünk vissza 2014-15-be, amikor a bizottság letette az asztalra ezt a tervet, és ez már itt is elhangzott. Még mindig egy korai szakaszban járunk, az idő ugyan repül, mint tudjuk, de még mindig azért az egész gyerekcipőben jár, és egyúttal világos az is teljesen, hogy a a politikai jelentősége ennek, és tudom, hogy ezt még a négyes pontban is beszélni fogunk még erről, tehát most nem szaladnék előre, de de az a tény, hogy maga az FC létezik, ez egy rendkívül komoly politikai jelentőségű kérdés. Már ebben a korai szakaszban is, és azt hiszem, hogy most nem annak az ideje van, hogy az alapokat változtassuk meg az egész elképzelésben, a Juncker tervet a fejeteteire állítsuk. Az a benyomásom, ahogyan ezt eh, az alelnök is elmondta, aki a bizottságért a bizottság van ezért felelős. Azt hiszem, hogy a legnagyobb probléma abban áll, hogy egyszerűen az emberek nem is tudnak erről, nem tudják, hogy ez létezik. És itt fontos az átláthatóság, és ha jól értettem Jelenacki urat, akkor egyetértek azzal is, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy minden tagállamnak segítsünk abban, hogy jobb befektetési projekteket tudjanak összeállítani, és azt hiszem, hogy az FC az FC nem egy ördögtől való dolog, nincs semmilyen démon ebben. A gyakorlati szakemberek választják ki a projekteket, és szerintem ez így rendben is van, ezt nem kell megváltoztatni. Tehát ezt szerettem volna azért tisztázni. Én semmiképpen nem támogatnék egy olyan elképzelést, amely az alapvető szelekciós projekt, szelekciós kiválasztási kritériumokba avatkozik bele. Ebben nem kellene belenyúlni. És itt nem tagállamokra kell ezt lebontani. Természetesen fontos a földrajzi kiegyenlítettség, de arról beszélek, hogy fontos, hogy itt életszerű projektek szülessenek, és ezt az átláthatósággal, a jobb kommunikációval, a kritériumokhoz való hozzáférésre tudunk ezen javítani, és nem hiszem, hogy a minőségi kiválasztási kritériumokban van a probléma, egyszerűen arról van szó, hogy ezeket nyilvánosságra kell hozni, erről tudnia kell a közvéleménynek, ezt szerettem alávalni. Váltom azt, hogy nem tudom, hogy a végrehajtás területén szeretne hozzászólni ehhez a kérdéshez. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen az elnök asszonynak, hogy a bizottságnak is megadta a lehetőséget, hogy röviden elmondjuk, hogy mi mit gondolunk erről. Nos, mivel lehetőségem van finnül beszélni, ezért ezt meg is ragadnám, ezt a lehetőséget. Takula kollégának anyanyelvemen köszönném ezt meg, de most megint angolra váltok támogatom az előadó véleményét, és figyelmesen meghallgattam ezt a mai eszmecserét. Néhány pontra visszatérnék ebben a kontextusban, amelyeket fontosnak tartok. Azt gondolom, hogy ez az anyag számos kérdést kihangsúlyoz, kidomborít, amelyet a bizottsági javaslat is tartalmaz, miszerint ki kell terjeszteni az FC2 javaslatot Először is a megnövekedett átláthatóság kérdésére térnék rá, meghallgattuk az érdekelt feleket, a stakeholdereket, tárgyaltunk a parlamenten is természetesen. A, valóban erőteljesebben fogalmazunk a szövegben, hiszen azt kell biztosítanunk, hogy a kiválasztott projektek esetében a kiválasztás indokait jobban részletezzük, egy ponttáblázatot használunk a bizottság részéről a gyakorlati alkalmazás iránymutatás anyagában. Az FC rendelet összeállításánál erről sokat beszéltünk, de valóban javítani kell a hatékonyságot, az érintetteket, jobban kell tájékoztatni arról, hogy bizonyos projekteket miért választottak ki, és másokat miért nem. Aztán egy másik fontos aspektus természetesen a földrajzi lefedettség kérdése és itt különbözőképpen tudunk erre nézni, vagy megnézzük csak a számokat ezzel kapcsolatban, ez is egy szempont, vagy pedig ugye azt is látjuk, hogy a legtöbben nem a úgynevezett kohéziós országokban vannak benne, hogyha megnézzük például a GDP arányos adatokat, akkor az már egy sokkal kiegyensúlyozottabb képet ad de valóban eh, mi is érzékeltük, hogy többet kell tenni ezen a területen, és itt a befektetési tanácsadói központot és tanácsadói szolgáltatásokat kell jobban kihasználni véleményünk szerint azokban a tagállamokban, ahol kevesebb a tapasztalat, kevesebb a szakértelem a különböző struktúra, eh, a kapacitásépítés területén az FC projektek kontextusában. De az FC igenis jól felépített rendszer, és ez egy kereslet által vezérelt eszköz alapvetően, de természetesen a keresletet még megvizsgáljuk, megnézzük azt, hogy hogyan tudjuk támogatni a keresletet bizonyos országokban, hogy a javaslatok, hogy a javaslatok is megfelelők lehessenek, a megfelelő kezdeményezések elérjék a céljukat az EFSI finanszírozásban. Rövidre fogom, azzal zárnám a szavaimat, hogy az addicionalitásra helyezném a hangsúlyt. Valóban a bizottság ezt nagyon fontosnak tartja, és utalnék azokra az alkalmakra, amikor számosan ki is hangsúlyoztuk ezt a javaslatban, egyértelműen fogalmaztunk a tekintetben, hogy a projektek addicionalitása rendkívül fontos, a hozzáadott érték, az értékteremtés, alapvető szempont, a piaci hézagok betöltése a cél, illetve tettünk javaslatokat a tekintetben, hogy milyen irányba mm, kellene hogy elinduljanak ezek a projektek annak érdekében, hogy el tudjuk őket fogadni, például a határokon átnyúló, megerősített együttműködés, a határokon átnyúló projektek már is addicionálisak, természetüknél fogva, hiszen itt van egy fontos Európai Uniós szintű szakpolitikai dimenzió ezeknél a projekteknél, illetve valóban fontos az, is, hogyha az EFSI végső soron az európai innovációt erősítést támogatja a kockázat finanszírozás nyújtásával, és még egyszer köszönöm ezzel önöknek a figyelmet. Előadói az árszó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a kollégáknak is ezeket a kiváló megjegyzéseket. Rendkívül fontos megjegyzéseket hallottunk. Egyesével most nem mennék végig még egyszer ezeken a felszólásokon, de általánosságban elmondhatom, hogy biztos vagyok abban, hogy számíthatok az önök támogatására ennek a véleménynek a kidolgozásában. Szárvama kollega már valóban nagyon fontos kérdésekre is rámutatott. A földrajzi kiegyensúlyozottság alapvetően fontos kérdés. Nos, hát igen, mi mind a ketten egy perem országból származunk, és ezen belül is én lapföldi vagyok, te Helsinki-ből érkeztél, és mi nem igazán hiszünk abban, hogy ilyen projektek bármit is érdemben előre lendítenek, ebben egyetértünk. Természetesen, ahogyan ez már gyakran elhangzott, arra is gondolnunk kell, hogy a kohéziós politikának saját meghatározott szerepe van, és az FC-hez képest egy másik terület. Az FC elsősorban arról szól, hogy a magánszektort bevonja a befektetésekbe, odavonza a magántőkét is. Ahogyan a bizottság is ezt már elmondta, a hézagokat, a piaci hézagokat kell betöltenünk, erre van is lehetőség, és fontos, hogy ezt a erről sokat kommunikáljunk, erről a lehetőségről, hiszen a többlet érték, a hozzáadott értét, érték a célunk. A Pininszki kollega által elmondottakat is figyelembe fogom venni, nagyon fontos megjegyzései voltak, és teljesen igaza van. Minden nagyon szép és jó ebben az anyagban. Arról van szó, hogy az adminisztrációt javítani kell, stb. stb. De itt fontos, hogy még elvégezzük az előttünk álló munkát, hogy hatékonyan dolgozzunk, átláthatóbbak legyünk. Szarafánka kollégának pedig a következőt mondom, fején találta a szöget, nagyon határozottan fogalmazott, pontosan így kell eljárnunk. Azt kell megvizsgálnunk, hogy tulajdonképpen így valóban elérjük-e a célokat, ahogyan most dolgozunk. és ugye a projektek kiválasztása alapvető fontosságú. Finnországban a Hossus Bank, a legnagyobb bank felelős ezért a szelekcióért, ezért a projekt kiválasztási folyamatért, és természetesen feltehetjük azt a kérdést, hogy hogyan születik meg a döntés. Hát itt nem igazán tehetünk sokat, de persze fontos, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Az FC-nél a hozzáadott értékről van szó, hogy ilyen formában Európa versenyképességét javítsuk, és a növekedés pályájára álljunk, hiszen erről van szó már évek óta. Konkrét javaslatokat várok önöktől is a e tekintetben. Amikor az első szövegverziót kidolgoztam, akkor ez az egész még csak egy váz volt, azóta már rakódik rá a hús és az izom. Fontos a számbevőszék véleményének, javaslatainak a figyelembevétele is, de ezzel még konkrétabban is foglalkoznunk kell. Természetesen a számbevőszéknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy minden információhoz hozzájusson. számvevőszék állásfoglalásait pontos, hogy figyelembe vegyük, Liberecki kollega is erről beszélt. Mindent fölírtam, följegyeztem, és mindent tőlem tehetőt megteszek annak érdekében, hogy javítsam a szöveget. De mint említettem, a parlamenti munka Nagyon szép munka, mivel mindig sok segítséget kapunk a munkánkban, ezért megpróbálok egy kiegyensúlyozott szöveget kidolgozni, és minden véleményt visszatükröztetni. Talán jelen pillanatban ennyit tudok elmondani. Az a kérésem csupán, hogy kérem a kollégák tegyenek további javaslatokat. A határidő ugye nem nagyon szoros, még van időnk. Nos, március 28-a délután 2 óra a határidő, eddig lehet beadni a módosításokat, köszönöm szépen. A négyes pont következik, az FC kiterjesztésének, a időtartamának a meghosszabbítás, és meg is adnám a szót Takula kollégának. Köszönöm. Köszönöm, most akkor angolul beszélek, mert nem akarom ezt a összeesküvés elméletet gerjeszteni, hogy a bizottság képviselője is és Szarvam a kollega is Finnországból származnak, valójában nincs itt egy ilyen belterjes összeesküvés de azért néhány szót elmondanék erről a jelentésről. Most a jövőre tekintünk, az EFSI 2-ről, ha úgy tetszik, beszélünk. Van rá lehetőség, hogy a már jól működő pénzügyi eszközmechanizmus javítására javaslatokat tegyünk. Ahogy önök is tudják, a bizottság 16 illetve 26 milliárd eurót javas ajánl, illetve egy 7,5 milliárdos beruházási banki beruházást, és ezzel akarja 500 milliárd eurós beruházást ösztönözni, elérni. Ezek ambiciózus célok, amiket én támogatok, és azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos a gazdaság szempontjából benyújtottam néhány módosítót, mert úgy gondolom, hogy az EFSZ-t eh, még jobbá tudjuk tenni. Én aláhúztam a beruházások hozzáadott értékét, illetve további finanszírozásra is javaslatot teszek az Advisory Hub vonatkozásában, amely technikai támogatást nyújt a helyi, illetve regionális szinten a beruházásokhoz. Emellett úgy gondolom, hogy az extra finanszírozása ennek a tanácsadói hálózatnak, ennek az advisory hubnak különösen fontos, leginkább azért, hogy az alapok elérjék Európának a legkevésbé, legkisebb népsűrűségű részeit is. Nyilván a az átláthatóságot pénzek esetében nem lehet eléggé hangsúlyozni. A, tudjuk azt is, hogy a KKV-k a beruházások vonatkozásában is fontos szereplők, és én arra számítok, hogy önök segíteni fognak nekem ebben a jelentésben. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük szépen önnek, de hát nyilván a számvőszék néhány ötletét be kell dolgozni, de még nem látok hozzászólókat a kolléga. Thank you, Madam President. Köszönöm. Elnök asszony, nem akarok hosszasan beszélni, de mivel én vagyok az árnyék előadó az EPP részéről, én is mondanék néhány dolgot. Már korábban is említettük, hogy az EFSI kiterjesztése különösen fontos politikai okokból itt Európában, és ezért is gondolom, hogy ezért tett javaslatot ilyen korán az Európai Bizottság, talán tudván azt is, hogy kritika éri azért, mert nem végzett igazi hatástanulmányt az fc egyről, egyről, de ahogy itt már elhangzott, nagyon, nagyon is szükségesek ezek a beruházások, mert hatalmas hézagok tátonganak Európában, beruházási lyukak. Ezért üdvözöljük a javaslatot, néhány részletmódosításra tennék javaslatot. E, hiányolom a pontos dátumokat, és a kritériumok átláthatóságával is van problémám. és én is üdvözlöm a raportőr egyes módosítóját, amelyben a biogazdaságot külön kiemeli, és én is azt gondolom, hogy ez nem lenne rossz ötlet, mert innovációs szempontból ez egy különösen gyorsan növekvő terület. Emellett megismétlem magam, és úgy gondolom, hogy azon kéne elgondolkozni, hogy a földrajzi egyensúlytalanságokkal mit kezdjünk. Lehet-e valamit kezdeni? Tehát konkrétan kellene ezt, ezt átgondolni, Nyilván itt a tanácsadói testület, az Advisory Hub szerepe emelhető ki, akik jobb know-how-t adhatnak a projekteknek mindenhol Európában. Ennyi lenne most. Kollégi Pirinszki, bitte. Pirinszki kollega. Köszönöm, elnök asszony. Nekem is csak néhány gyakorlati megjegyzésem lenne. Még jobban oda kéne figyelni erre a jelentésre, mert hamarosan döntenünk kell egy másik jogalkotási anyagról, ami pedig a piaci problémák leküzdését illeti, illetve a szuboptimális beruházási környezetet egyes helyeken, ami ugye egy nagy kihívása az FC kiterjesztésének. Én eh, utalnék azokra a javaslatokra, amiket eh, az Európai Bizottság tett a beruházások hatájával kapcsolatban, a beruházással által megcélzott területekkel kapcsolatban, a szociális és emberi tőke, illetve az ehhez kapcsolódó infrastruktúra szerepét emelném ki. Én számos megbeszélést folytattam nem kormányzati szervezetekkel, egyesületekkel, szociális területen, és ez az egyik gyengéje, hiányossága az FC eh, fellépéseinek, eh, nevezetesen az, hogy a eh, szociális kihívásokat ignorálja az FC, és nagyobb kötelezettségvállalás, komolyabb kötelezettségvállalásokra lenne szükség. Ami pedig a regionális kiegyensúlyozatlanságát illeti a beruházásoknak, ott is egyetértek Szárvama úrral, illetve a raportőrrel is hogy meg kell erősíteni az EFSI felhasználását. A kevésbé fejlett és alacsony népsűrűségű területeken, ami érthető is, hiszen ugye Finnországból származik az előadó, tehát nem véletlenül emeltek ki a népsűrűséget. Nyilván ez egyébként már egy olyan probléma, amivel foglalkoztunk az előző eszmecsere során is, és én egyetértek azzal, hogy a, az advisory habot kell jobban eh, használni azért, hogy eh, tanácsadó szerepüket betölthessék a különböző projekteknél. Itt eh, a, nem csak a hab technikai képességeinek kiegészítéséről van szó, hanem adott esetben a költségvetésük növeléséről is. A bizottság szövege technical enhancement, tehát technikai jellegű javításról beszél, miközben a raportőr a költségvetés megemeléséről is beszél, nyilván csak akkor, hogyha az szükséges, tehát nem dobunk csak úgy pénzt, a, nem vágunk hozzájuk egy csomó pénzt, de ha ez szükséges a földrajzi diversifikációhoz, akkor ezt meg kell lépni. Aztán végezetül beszélnék még a kormányzásról, a kormány, az irányításról, és az egyes cikk 3-as, 4-es bekezdéséről van itt szó elsősorban. Az addicionalitás az, ami a garancia odaítélésénél külön szempont, vagy legfontosabb szempont, E, és itt nem csak a szigorú addicionalitási kritériumokat kell e, végigvinni, hanem az unió céljait is figyelembe kell venni, és a projekt értékelés scoreboardját nyilvánossá kell tenni. E, Bérinszki úr, közbe kell vágnom, most egy egyperces néma megemlékezés lesz a brüsszeli merényletek áldozatairól.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 és nyilván mindenki emlékszik rá, hogy egy évvel ezelőtt, amikor szintén a parlament épületében voltunk legtöbben, eh, milyen érzéseket keltett bennünk ez a eh, tragédia. Tehát Szárvama úr arról beszélt, hogy eh, meddig kell elmenni, illetve szó volt arról, hogy az alap elemeit kell, illetve nem szabad az alapelemeit megcserélni, vagy megváltoztatni az a beruházási tervnek. És szerintem senki nem is beszél erről, hanem olyan változásokat kell csak megvalósítani, amelyek az alapkritériumoknak és az alapvető céloknak megfelelnek. Tehát eh, életképes projektekre van szükség, figyelembe kell venni a megfelelő kiválasztási és végrehajtási eh, eljárásokat, illetve azokat be kell tartani, és ezen kritériumok mentén, ahogy az asszony is mondta, szükség van arra, hogy mélységében és alaposan megfontoljuk azt, hogy az irányítási eszközök, irányítási gyakorlatok megfelelőek-e, és elérhető-e velük, elérhetőek-e velük a célok. Thank you for your comprehension. Köszönöm a megértését. La Franca. Fala Franco következő. Eh, Köszönöm, elnök eh, asszony. Én is gratulálok a eh, raportőrnek, és osztom azt az igyekezetét, hogy pozitívan reagáljunk az Európai Bizottság javaslatára, miszerint ki kell terjeszteni a hatáját ennek az alapnak ezzel vissza is térünk egy kicsit azokhoz az érvekhez, amelyek a saját kezdeményezés jelentésnél is felmerültek. Szerintem fontos, hogy fontos, hogy elemezni tudjuk az Európai Unió alapjának célkitűzéseit is, illetve azt is, hogy az első szakaszban képesek vagyunk-e megvalósítani ezeket a célokat, tudunk-e reagálni a piac igényeire, tudtunk-e Ehm, ezekre a, az igényekre reagálni, eh, kielégíteni a finanszírozási szükségleteket, és eh, onnantól kezdve ezt átgondolva beszélhetünk arról, hogy hogyan lehet javítani az alapműködését, tehát hogy nagyobb legyen a földrajzi kiegyenlítettség, és ehm, átláthatóság. A célja azonban az alapnak nem a földrajzi kiegyensúlyozottság és átláthatóság, hanem az, hogy beilleszkedjen az EU azon tervébe, hogy túltegyük magunkat a pénzügyi válságon, és munkahelyeket tudjunk teremteni, megoldjuk azokat a súlyos problémákat, amelyekkel a gazdaság még mindig küzdik az utolsó válság óta. Tehát egy dolog az, hogy az alap képes-e arra, amire szánták, illetve mit teszünk akkor, hogyha vannak problémák. De én úgy látom, hogy fennáll a veszély, egy kicsit összekeverjük ezeket a dolgokat. Frau Baltonen von der Kommission, bitte. Frau Konen a bizottság képviseletében. Cseh. Köszönöm, elnök asszony. És én is köszönöm a raportőrnek ezt a jelentést. Just a, a very, very few points. Uh, many of the... Um... Uh, nyilván lesz még alkalmunk később a trilógus során az egyes módosítókat alaposan megvitatni, de én úgy érzem, hogy a módosítók nagy része a, igazándiból egybevág a bizottság javaslatával. Meghallgatva most az itt elhangzott felszólalásokat, bennem is megfogalmazódott néhány gondolat. Önök is tudják, hogy a különböző prog- a programnak lesz egy sor értékelése. Itt még ezek csak folyamatban vannak, és a bizottság a jelenlegi környezetben mindenképpen fenn akarja tartani a lendületet, és munkahelyteremtés, növekedést akar elérni Európában, de minden második, harmadik évben lesz elemzés külső szakértők bevonásával, hogy hogyan is állnak a, a dolgok. Ezt csak azért említettem, mert egyes felszólalásokban elhangzott az, hogy nincs elég adat, tehát több adatot kértek. That's basically it for the, for the moment, so we are looking... Alapvetően ennyi hozzáfűzni való van ehhez most, de nyilván állunk a további együttműködés elé a jogalkotási anyag tárgyalás. Köszönöm. Fontos lenne, hogy az Európai Számvevőszék felvetéseit figyelembe vesszük, vagy vegyük a véleményeinkben, mert ez fontos dolog. A végén még szót adok az előadónak. Uh, uh, Köszönöm ennek azt, hogy Én megköszönöm a kollégáknak a különböző megjegyzéseket. Nekem is ez egy tanulási folyamat. Nagyon jók voltak a megjegyzések, figyelembe is fogom őket venni. Azt hiszem, hogy csak ennyit tudok most mondani. Köszönöm szépen, a napirendnek ezzel a végére értünk és van még két napirendi pontunk, ami már más téma lesz. Itt a napirenden most az szerepel, hogy a fenntartható fejlesztési alappal kell foglalkoznunk. Tarant kollega, elméletileg már megérkezett, nem tudom, hogy tényleg így van-e, bemutassa ezt a véleményt. A kérdés az, hogy a zöldek meg tudják-e, esetleg itt van-e valaki a zöldektől, Talandi úr mindjárt megérkezik. Mikor érkezik meg? Percek kérdése, reményeim szerint. Oh, eight minute over time, huh? That's normally it was scheduled for ten. Tíz órára volt ez elvileg tervezve, úgyhogy már itt kellene lennie. Akkor öt perces szünetet rendelek el sajnálatos módon. Folytatjuk is a ülésünket. Ich möchte ähm, dem Kollegen Tarant kollégának meg is adnám a szót rögtön, hogy bemutathassa a véleményét. Parancsoljon Tarant Kérem, hogy mutassa be a véleményét a fejlesztési alapról. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, elnök asszony. A menetrendet egy kicsit összekevertem. kevertem. A terror egy éves hm, évfordulója volt, és egy kicsit összekeveredett a napirendem emiatt. Nagyon röviden Szeretnék kitérni a véleményre az Európai Fenntartható Fejlődési Alapra, ami persze része a félidős felülvizsgálati csomagnak, ezért is fontos, hogy kicsit alaposabban megvizsgáljuk, mint szoktuk. Ez az EFTA alap szorosan összefügg, és természetesen a költségvetési rendelet felvizsgálatával is, és ha megnézzük a munkánkat itt a szakbizottságban, eleget kell tennünk a felelősségünknek, időnként persze túl kell lépni egyes pontokon, és meg kell beszélni a szakbizottságon belül, hogy mi is lehetne a probléma. Mindenek előtt emlékeztetni szeretnék a megjegyzésekre és bírálatokra, amelyeket a számbevőszék fogalmazott meg a különböző pénzügyi eszközökkel kapcsolatban és hát a hitelekkel kapcsolatban. Mi közben a számvevőszék ezeket nem kérdőjelezi meg valójában. Azért hangsúlyozták, hogy nem megfelelően működnek, és javításra lenne szükség. Ezen a ponton az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy nem vette figyelembe ezeket a megjegyzéseket. Másrészt pedig, ha nem is rendkívül, de azért mégiscsak aggódom, amiatt azon a módon, ahogyan az EFTA-t finanszírozzák, költség, egy pénzügyi eszközbe viszik át a költségvetési sorokat, ahol nem ugyanazok a célok szerepelnek, ez megnyithatja az utat a fejlesztési politikánk gyengítése előtt, és olyan projekteket lehet finanszírozni, amelyeket mi nem támogatnánk. Tartsuk szem előtt itt fejlesztési költségvetési sorokról van szó. És a fő bírálat, eh, ami az úgynevezett Juncker tervvel kapcsolatban elhangzott, az az addicionitás, a többletérték hiánya. Nem szabad megismételni ugyanezt a hibát, és eh, ebből a tapasztalatból tanulnunk kellene. Eh, még egy megjegyzés, figyelembe kell vennünk azokat a megjegyzéseket és amelyeket hangsúlyozott a számvevőszék a pénzügyi eszközök kapcsán az EFST kapcsán le kell vonnunk a következtetéseket eh, a stratégiai beruházási alap tapasztalataiból. Amit még eh, mondanék, hogy három fő pontot kell megemlíteni az Európai Parlament demokratikus ellenőrzésének erősítése. Ez egy fontos, szívemhez közel álló dolog, meggyőződésem, hogy a parlamentnek ezt komolyan kell venni. Megvan a hely az európai struktúrában, az Európai Bizottság mellett, és a parlament véleményét a tanácsnak és a bizottságnak is komolyan kell vennie Másrészt pedig a számbevőszék szerepéről szeretnék beszélni, ezt meg kell erősíteni, ugyanis harmadik pedig a feltételek erősítése az EFST igénybevételekor. A számvőszék felvetését itt is komolyan kell venni, és az EU politikai céljaihoz kell ezt hozzárendelni. Abban bízom ezek után, hogy a szakbizottságunk, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság biztosítani tudja, hogy az EU költségvetése hatékony és hatásos legyen, miközben elérjük a célokat, amelyekben megállapodtunk, és konkrét eredményekről tudunk beszámolni, amelyek összhangban vannak az EU politikájával. Ezért tettem néhány módosítási javaslatot, hogy az EFA legyen kompatibilis az egyéb célokkal, egészen konkrétan a 11. módosítón foglalkozik ezzel. Remélem, hogy a kollégák ezt e, külön megvizsgálták, e, és e, a fejlesztési célokat, az úgynevezett 20-30-es agenda céljait tudjuk szolgálni ezzel. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen. Az első hozzászól Schmidt kolléganő. Köszönöm szépen. Önmagában úgy gondolom, hogy ez az EFA önmagában azért egy értelmes dolog, mert az afrikai térségben csak gazdasági növekedéssel és beruházással tudunk jólétet teremteni az emberek számára, és ezzel adott esetben hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ott is maradjanak. Az fc vel eh, eh, azzal lehet szembe menni, hogy az emberek a szegénység okánál fogva elmenekülnek otthonról. Ilyen értelemben tehát egy pozitív lépés ez. Ami viszont abszolút nem tetszik, és hát bizony itt eh, az együttesülés, az AFED Budget Deve együttesüléséről egy jegyzőkönyvet beszereztem, ahol erről az FH-ról szó volt, itt arról volt szó, hogy az Európai Parlamentet szépen kihagyták megint egyszer, miközben a jegyzőkönyv azt tartalmazta, hogy az Európai Parlament partnerállamok és nemzetközi pénzügyi intézetek megfigyelői státuszt kaphatnak, viszont ami nincs benne, az az, hogy erre hogyan kerülne sor, illetőleg ki dönt ebben, hogy lehet-e, nem lehet-e, és ami megint csak benne szerepel, az az, hogy az Európai Parlamentet fokozottabban kell bevonni, ott esetben az EFA állandó bizottságában kapna egy, ül, egy, egy széket, és um, hogy ebből lesz valami, egy nem, ez egy ilyen szép kis történet, az Európai Bizottság csinálja, adminisztrálja, vezeti, és ö, ö, a, nekünk meg nem jót szerep, mert azt mondják, hogy a politikát kívül hagyjuk, de hát megint csak az Európai Parlamentről lenyúlnak egy csomó pénzt. Igenis, amellett tenném le a garast végre, hogy itt ezeket a gondolatokat, amiket ez a munkacsoport megfogalmazott, tényleg ezeket tartsuk is be, hogy az Európai Parlament nem csak elfogadhat valamit, kipipálhat valamit, amiben nem is lát bele valójában, hiszen a politikát szépen kívül hagyjuk, hanem ténylegesen legyünk közel a dologhoz, és azt hajtsuk végre, amit akartunk eredetileg, és az Európai Parlament eh, erősebb szerepehez hozzátartozik, hogy az EFA-ba fokozottabban vegyen részt, és akkor a bizalmatlanság is csökkenhet a kollégák körében, mert visszatérek az elejére, nagyon sok pénzt leszednek erről, meg tőlünk, és persze ehhez megfelelő eszköz kell, hogy a célokat el is érjék, amiket megfogalmaztak, ha már a pénz elmegy. Köszönöm szépen. További hozzászólás nincsen. Szeretném elmondani, amíg ez a parlament mindig megszavazza, hogy a saját befolyását elvegyék, addig a befolyását el is fogják venni, mert úgy is kell neki és azt szerettem volna, hogy ilyen a költségvetésen kívüli intézményeket hozzunk létre. Most megint egy új eszköz jött, nagy kérdőjelekkel állok elő, hogy bárki is rálát még ezekre az eszközökre, a költségvetésen kívüli eszközökről beszélek, itt a parlamentben ilyet nem látok, aki erre rálátna, és bizony, aggájaim vannak, mert az adófizetőnk se így képzeli ezt a dolgot. Nagyon problémás ez az egész. Az a tény is, hogy szép címe van, fenntartható fejlesztési alap, vagy fejlődési alap. A DG Defco Planners az EAD Raimondi asszony. Kezdjük hmm, Raimond szorral. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Köszönöm szépen az előadónak. Köszönöm, akik segítettek a véleményt előkészíteni. Tegnap egy ülésen vettünk részt az előadóval, az AFED Deve részéről. Itt a szakbizottság bemutatták a jelentésüket, és nagyon pozitív vélemény született itt mind mindenkotomban szakpolitikai célokat illeti, és hát ez de deve emberek ezt alátámasztották. Megnyugtathatom itt a szakbizottságot, hogy legalábbis a mi véleményünk szerint tényleg helyes irányba indultunk el. Egy kicsit zavar ez a félidős felvizsgálat, hogy hogyan illik ehhez ez az egész, de nem akarok ezen megragadni, vagy itt megragadni, vagy leragadni itt a számbevőszéki jelentés is megnéztük, vannak módosítók emiatt az Európai Bizottság a számvőszéket be akarta vonni az FH-ba az elejétől kozva, amikor a rendelet született. Szeretném elmondani, hogy azok a kommentárok és ajánlások, amiket a számvőszék készített a jelentésükben, ez teljesen átültette az Európai Bizottság az addicionalitással kapcsolatban és egyéb, egyéb területeken is, és figyelembe kell venni, hogy ez tényleg plusz, egy addicionális dolog tényleg többletértéket hoz, mert a projekt nélkül ez nem lenne, vagy nem olyan minőségű lenne egy projekt, hogyha ez nem így született volna meg. Biztosíthatok mindenkit, hogy a célok a fenntartható fejlődés kapcsán, a beruházás, a munkai teremtés és a növekedés, és ez teljesen összhangban van a fejlesztési, fejlődési célokkal, amiket meghatároztunk a szomszédos országokra és Afrikára nézve is és ilyen, ilyen értelemben kezeljük a migráció alapvető okait, de ami a szegénységi célkitűzést illeti, itt nyilvánvalóan ö, ö, ezt nem fogja, hogy azt, ezzel szembe tudjunk szállni, ezt nem kívánjuk korlátozni. Ami a demokratikus ellenőrzést illeti, a demokratikus szerepet, amit a parlament játszik. Itt az Európai Parlament a stratégiai igazgatóság tagja, vezetés tagja, és a teljes beruházási tervre rálátása van ilyen módon Biztosítani kell, hogy ez a fejlődésben, a fejlesztésben, de a külpolitikában is jelentkezik az EU-nál ami pedig még elmondandó, tényleg a poverty célokat, a szegénységi célokat ke- kezelni kell ebben az alapban, vagy ezen az alapon keresztül, és a beruházási platformot is támogatni tudjuk. Egy utolsó pontot felvetnék. Ha megnézik a rendeletet, akkor azt látják, hogy nagyon hangsúlyozzuk a jelentéstételi kötelezéseket. Évente van jelentés a parlamentnek, a tanácsnak és a szemvőszéknek pénzügyi és gazdálkodási területről is, és ez lehetőséget ad nekem arra, hogy elmondjam, hogy tényleg az eredmények nagyon pozitívak mindeddig a munkákkal kapcsolatban, ezért az Európai Bizottság a beruházási tervet és a, tervez, a, a rendeletet is előkészítette. Ez egy közös fáradozás a Depkótól, a NIR-től és a külügyi szolgálattól is, tehát mind benne vagyunk, egyéb szolgálatok is a bizottságnál, az Equin, Szegzsen, a jogi szolgálat is részt vesz ebben. Az ECFIN-től vannak még kollégák, a NIR-től és a külügyi szolgálattól is vannak, még nem tudom, hogy ők hozzá kívánnak ezt szólni. Köszönöm szépen, akkor mondj el, hogy hány állást leépít Hány állást épít le a bizottság, amiatt, hogy az EBB-hez kerültek posztok megint? Parancsoljon, jó reggelt kívánok! Az egyik legnehezebb kérdés, nyilván ön is tudja éppen ez, hogyan mérjük a munkahelyeket, amelyeket teremtünk, hány munkahelyet teszünk tökre, tehát milyen minőségi munkahelyeket teremtünk, ez az egyik legnagyobb kihívást jelentő kérdés, és nagyon nehéz erre válaszokat kínálni, amikor kialakítunk egy instrumentumot a külügyi területen. De természetesen ez egy nagy kihívás az egész EU számára, de az EU-n kívül még nagyobb kihívás mert uh, itt egyre nehezebb uh, megtalálni az országokat, uh, ahol meghívnak, vagy ahol megbízhatóan, uh, vagy meg dolgoznak. Uh, itt azt gondolom, hogy különböző években mérjük a végrehajtást, hogy hogyan sikerült, értékeljük ezt, és azt látjuk, hogy a statisztikák minősége igencsak kétes, amikor értékeljük az eredményeket. Azok a számok, amelyeket kapunk, hát különböző szempontokat árulnak, ahogyan éppen látjuk a helyzetet egyes országban, és eh, bizonyos változtatásokat időnként be kell vezetnünk. Ez az a kihívás, amivel mi szembesülünk, de a kollégám is elmondta, hogy igyekszünk megtalálni a legjobb jelentési keretet és a legjobb környezetet, hogy önöknek és a tanácsnak és az adófizetőnek a lehető legjobb minőségű információt szolgáltassuk azzal kapcsolatban, hogy mennyiben voltunk sikeresek most pedig szeretném kiegészíteni, amit a kollégám mondott két témában. Az első az érzékelése a dolgoknak. Az EFA pénz csoportosít át a fejlesztési területről valahova máshova egy olyan eszközbe, amely a fejlesztési bankom egy keresztül, és hát ezért nem kerül az alapokba. Úgy gondoljuk, hogy nem, ez nem megfelelő látásmód. Ennek az alapvető gondolata az, hogy a fejlesztési alapokat nem lehet csak támogatásokkal kezelni. Egy olyan eszköz, amit diversifikálni kell, azon csatornákat is, amelyeket használunk a fejlesztés érdekében ezért üdvözlendő ez, 30-40 éve foglalkozunk a fejlesztési együttműködéssel, és azt látjuk, hogy egyre kevesebb van a támogatásokból, kevesebb, mint korábban, ezért nem lehet csak támogatásokkal mindent megcsinálni, amit szeretnénk. Ezért úgy gondoljuk, ez az eszköz egy jó diversifikáció és egy jó alternatíva a szimpla támogatásoknak mert ezzel egy multiplikátor, egy 10-11-szeres multiplikátor hatással számolunk, de a végrehajtás nyilvánvalóan megmutatja, hogy ténylegesen mennyit sikerül elérni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a valóságon alapul, itt infrastruktúrát lehet, kis-kis középvállalatokat lehet támogatni a partnerországban. A második pont, amit felvetnék, az az, hogy a stratégiai igazgatóság vagy vezetés figyel, nyilvánvalóan a parlamentet is bevonja a munkájába. Ez a mi javaslatunk. Itt ez nem csak arról van szó, hogy önök láthatják majd, hogy mi mit akarunk csinálni az EFA-n belül, ami az első pillér a beruházási terven belül, de az összes információt meg fogjuk adni, amire szükség van, technikai segítséget is nyújtunk, és beruház minden egyes ország kapcsán a beruházási klímáról is beszámolunk, ez egy egyik legfontosabb területünk, és talán egyelőre nem kielégítő módon látják ezt az aspektust. Igenis, itt nem csak azt kell megvizsgálni, hogy milyen beruházási tevékenységünk van, hanem egyéb intézkedéseket is látni kell, például a, az üzleti környezet tekintetében, vagy a nem, nem banki beruházások hogyan történnek a partnerországokban, ezeket is látni kell. A láthatóságot kell erősíteni és a rálátást erősíteni a partnerországban, meg hogy mit csinálunk tényleg a beruházásoknál, meg a üzleti környezet alakításában. Ezt külön kell hangsúlyoznom. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, úgy néz ki a dolog, hogy a pénz nem megy ki a költségvetésből, az, az EU költségvetésből sem, nem tudom hány plusz ilyen forrást kell még kialakítani. Kaltenbach asszony, először meghallgatjuk, parancsoljunk Kaltenbach asszony. Miután a programok egyik feladata, hogy beruházókat találjanak, ugye egy általános kérdésem van, hogy milyen szempontok alapján lehet valaki beruházó. Itt beszéltünk pénzmosásról sokat az elmúlt napokban. Időközben azt is tudjuk, hogy nagyon sok piac komoly impulzust kapott kínai beruházóktól. A kérdésem ezek után az, hogy van egy kritériumlista a, a, arra vonatkozóan, hogy mely beruházókat lehet figyelembe venni, vagy mindenkit üdvözlünk, aki pénzt ad. A régi mondat, hogy tehát pénzek nincs szaga. Herr Martins oder Herr Planas, wer opfert sich? Ki az, aki hajlandó válaszolni? just, uh... Köszönöm szépen. Néhány dolgot szeretnék tisztázni, elnök asszony. A legtöbb finanszírozott befektetést pénzintézetek, európai vagy nem európai értéségi pénzintézetek finanszíroznak területi fejlesztés és más projektek esetében is, de nagyon fontos, hogy amire ön cél az elnök azt mondja, azt biztosítsuk, hogy ne valósuljon meg. A 20-as cikk, a rendelet 20-as cikke nagyon konkrétan fogalmaz a nem együttműködő joghatóságok területén, témájában, és itt egyértelműen arról van szó, hogy a pénzmosás, a szervezett bűnözés támogatása, az adó elkerülés céljából történő te tevékenységekkel lehet lehet felkerülni egy fekete listára, vagyis pontosan tudjuk, hogy mi a probléma. Igen. A szervezet bűnözés valóban tilos, mondja az elnök asszony. Bolnia asszony, ön következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. Én is szerettem volna mindenkit biztosítani valamiről. Tegnap volt egy ülésünk három szakbizottsággal, ahol nagy örömmel láttuk azt, hogy a DEVE bizottsági kollégák is a javaslatot magát látták. Ez egy olyan eszköz, amely a fenntartható fejlesztési célokhoz járul hozzá, ez a feladata és ennek egy hosszú távú megközelítése is van ennek az eszköznek. Például az afrikai vagyonkezelési alapról sokat kérdeznek minket. Ez csak egy indító, egy folyamat indító szerep, ami ennek az alapnak van, mi hosszú távban tervezünk, és önök is tudják, hogy Federica Mogherini, Mogherini asszony az arra ösztönöz minket, hogy a milliárdokról mozduljunk el a trilliárdokra, de egyelőre ez a meglévő eszköztár még nem elégséges, vagyis fontos, hogy más eszközöket is megvizsgáljunk, hogy pénzügyi forrásokat valóban mobilizálni tudjunk a fenntartható fejlődésbe. Eddig még ez az eszköz nem elégséges, tehát nagyon fontos, hogy megfeleljünk annak a kihívásnak, hogy hogyan tudunk mozgósítani magán finanszírozást, helyi beruházásokat, olyan pénzt, amely igenis megtalálható Afrikában, és amely Európába folyik. Fontos, hogy ezt a pénzt megtartsuk helyi, helyi szinten, Afrikában, hogy ott teremtődjenek munkahelyek, ott történjen meg a fejlődés, Fentartható, méltó munkahelyeket kell teremtenünk Afrikában és a környékén. Fontos, hogy a problémákat a gyökerénél kezeljük, a migráció kapcsán is fontos ez. Hogyha a fiataloknak reményt adunk és perspektívákat, jövőképet, és megadjuk nekik azt a lehetőséget, hogy békében éljenek, akkor ez már egy fontos szél természetesen. Egy integrált megközelítésben kell gondolkodnunk, hiszen ez az eszköz, ez a kis garancia nem elégséges, fontos a technikai támogatás, és ez nem csak a projekteknél fontos, hanem a kis és középvállalkozókat, a fiatal vállalkozókat támogatnunk kell, hogy megvalósítsák a fenntartható projektjeiket, ehhez is kell technikai támogatás, illetve a reformokhoz is kell, és itt a G20-szal is már megteremtődik a szinergia, mivel megint csak a pénz nem elég, jobb befektetési atmoszférára, légkörre van szükség, és szükség van a reformokra, a korrupció ellen fel kell lépnünk, és itt nem csak erről a pénzről van szó, ez egy átfogó tevékenység, más fejlesztési partnerekkel is együttműködünk, a munkahely teremtése kell koncentrálnunk. A harmadik pillér nagyon fontos, és itt a delegációnk szerepe nagyon fontos a helyi munkában, hiszen ők azért vannak ott, mert rálátásuk van az a kapcsolatban, hogy mit tesznek az Európai Unióban. Többen panaszkodtak önök közül arról, hogy nincs rálátásuk. Nos, a delegációk vezetőinek megvan ez a rálátása, és, és jelentenek is. Most már a depo helyett az eredmény jelentésekre tértünk rá, és az IFSD-vel az a célunk, hogy a munkahelyteremtésre koncentráljuk, mint említettem, hogy megadjuk a reményt a, az afrikai fiataloknak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm ezt a felszólalást. Hát ez egy nagyon-nagyon aláaknásított terület, azért vigyázzunk, hiszen több éve figyeljük azt, hogy mi történik a pénzzel, a pénz útját próbáljuk követni, és az eredmények hiánya az, ami évek óta aggaszt minket, illetve azt is látjuk, hogy folyamatosan újabb és újabb eszközökre van szükség, az indítás mindig nagyon nehéz, az eredmények nagyon költségesek, és aztán, amikor az egész lezalik, akkor mindig újabb és újabb ötleteink vannak. Köszönöm, hogy még egyszer meghallgathatok ugyanezt a klasszikus történetet, ezt már nagyon sokszor hallottuk. Az előadója szó. Nos, nagyon jó, hogy mindenki ilyen megnyugtató szavakat mondott, de én is szeretném megnyugtatni, biztosítani önöket arról, hogy minden olyan tényező, amely arra törekszik, hogy a parlamenttől elvegye az ellenőrzést, ez ellen én fellépek, az utolsó leheletemig harcolok ez ellen. Ezzel mint egy le is zárnánk, de nem, hogy az elnök azt, hogy nem, Lánesz úr. Megnyugtatnék én is mindenkit. Nem az a szándékunk, hogy hogy az önök kompetenciáját elvegyük. Szerintünk ez egy közös együttműködés, ezért igenis számítunk önökre. A modalitásokat éppen változtatjuk, egy kockázatosabb ösvényre lépünk, és a megértésükre appellálunk e tekintetben. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Tulajdonképpen szinte mindent értünk. Ezzel el is érkeztünk. A módosítók határideje 20, március 28-a délután 2 óra. Köszönjük szépen ennek a napirendnek az élénk vitáját, és most a hatos napirendi pont következik a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos különleges jelentés, a meta-audit az európai számvevőszéktől, az adminisztrációs kapacitások erősítése, és Fazekas kollega úr, következik, kérem mutassa be ezt a jelentést. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, mielőtt elkezdeném a jelentésem bemutatását, először is köszönöm a Kokobunak és Joachim Celle úrnak, illetve önnek személyesen is köszönöm azt, hogy ilyen rövid időn belül lehetővé tette a számomra az, hogy ezt a jelentést napirendre tűzhessük. Valamennyien emlékszünk arra, hogy mi, hogy csak egy hónappal ezelőtt február 13-án Strasbourgban ezt a két témát, az ukrán jelentést, illetve ezt a jelentést is tárgyaltuk a napi renden, és rendkívül nagy érdeklődés övezte az ukrán kérdés. Több mint kilenc felszólás övezte ezt, több mint kilenc felszólás követte ezt a jelentést, és ezért ezt a jelentést konkrétan már nem tudtuk megbeszélni, nem maradt idő. Ezért Nyitva maradt a kérdés akkoriban a számunkra, hogy még egyszer mikor tudjuk a sűrű napirendünkre tűzni ezt a témát, és hálás vagyok az asszonynak azért, hogy a ma délutáni ö, ülésszakon a montenegrói delegáció is foglalkozik majd ezzel, és köszönjük, hogy napirendre tűzték ezt a kérdést. Ezen kívül nagyra értékelem és hálás vagyok azért is önnek, hogy ezzel a prezentációval tulajdonképpen lehetőséget kaptam arra, hogy még egy jelentést benyújthassak, ahogy önök is tudják, a mandátumom már lejárt, és a követőm is megvan, már az utódom, Ildikó, Pelc Ildikó személyében néhány hónap múlva tehát elhagyom a székem, és őnek kiadom át, és talán ez az utolsó, vagy mégsem az utolsó alkalom ez, hogy ezt a jelentést be tudtam nyújtani. Tulajdonképpen még három jelentés van előkészületben, talán még egyszer látnak is emiatt engem, és még szeretném elmondani azt is, hogy természetesen nem illendő az, hogy az apa a gyermekei között különbséget tegyen, de mégis azt kell mondanom, hogy ez az egyik kedvenc gyermekem, ez a jelentés, hiszen tavaly szeptemberben Belgrádban elkezdődött már ez a munkafolyamat a parlament részéről, és akkor is több alkalommal felszólalhattam ennek kapcsán, nagyon fontos tehát ez számomra. És ezután a bevezetés után engedje meg, hogy bemutassam ezt a jelentést. Nos, az első kérdés, mit jelent az, hogy mega audit? Ez azt jelenti, hogy a már meglévő munkákra alapozódunk, számos témát lefedve, már meglévő speciális, különleges jelentéseket, bizottsági értékeléseket, előrelépés jelentéseket, illetve külső független szakértő jelentéseket is felhasznál ez az audit. 50 két nyugat-balkáni nemzeti kedvezményezettet vizsgáltunk meg, és fontos volt az eredmény, fókuszáltság, a jogállamos, jogállamiság és a közigazgatás területén elért eredmények értékelése. A bizottság, a delegációk és a megfelelő minisztériumok bevonásával tettük ezt a Nyugat-Balkánon. A saját tapasztalatainkra alapozottunk. Az utóbbi tíz évben hét különleges jelentést adtunk ki, amely mind a Nyugat-Balkánról szólt. Ezekre nem térnék rá részletesen, hiszen mindenkinek elérhetőek ezek. Nagyon fontos azt is tudnunk, hogy a nyugat-balkáni eszköz, mint fogalom mit is jelent pontosan. Láthatnak egy táblázatot az EPA allokációk tárgyában a nyugat-balkáni régióban. Ez 2017, 2000 2011-2013-ra vonatkozó táblázat, és önök is látják, hogy Szerbia volt az elsődleges kezdeményez, kedvezményezett ebben a programban, és azt is világosan lehet látni, hogy 23%-ot tesznek ki a regionális programok, vidéki programok. Ezeket konkrétan vidéki megközelítésre használták fel ezeket a programokat, és ez rendkívül fontos ebben a régióban, hiszen ez azt jelenti, hogy erősítettük az interkonnektivitást, a regionális együttműködést, illetve erősítettük az adminisztratív kapacitásokat is az egész régióban és ez rendkívül fontos, különösen a berlini folyamatot említeni, illetve számos regionális szervezeti keretet, mint például a Nyugat-Balkáni Befektetési Alap, a regionális közigazgatási iskola, és végül, de nem utolsó sorban a regionális együttműködési tanács. Az kérdés az az, hogy az IPA miért fontos a nyugat-balkáni régióban? A konfliktus konfliktusában azt tapasztaljuk, hogy ugye nagyon feszült a helyzet, a szervezet bűnözés, a korrupció rendkívül erős a nyugat-balkáni térségben, és az IPA a csatlakozás előkészítő eszköz az egyetlen olyan eszköz, amely a közigazgatás gyenge kapacitásait erősítheti, a mm, bűnöző hatóságok munkáját erősítheti, illetve az átmeneti gazdaságok helyzetét javíthatja, hiszen ezek az országok az Európai Unió közvetlen szomszédai is. Milyen kérdéseket tettünk fel a különleges jelentésünkben? Az első kérdésünk, a bizottság jól kezelte az ipákat, illetve ezzel kapcsolódott össze a második kérdés. Az adminisztratív kapacitás az ipával sikerült-e javítanunk? Az első kérdés, tehát még egyszer, hogy jól kezete a bizottság az ipát a Nyugat-Balkánon, a mi eredményünk abban áll, hogy nem mindig ért mér, mérhető eredményt a, a, a bizottság. A követő jelentések megszülettek, a monitoring hatékony volt, és az együttműködésben is pozitív szerepet játszott az IPA, de a kedvezményezettek szintjén azt találtuk, hogy Albániában, Bosznia és Hercegovinában, illetve Koszovóban a, a, jo, a jogállamiság mutatói gyengébbek voltak, az IPA alkalmazását a gyenge administratív kapacitások akadályozták a kedvezményezett országokban, és Montenegróban és Szerbiában a, a donor koordináció rendkívül fontos volt. Számos speciális ajánlással is éltünk, az egyik abban állt, hogy konkrét célkitűzéseket prioritás sorrendben kell megállapítani, illetve mérhető célkitűzéseket kell rögzíteni, az alapok volumenének figyelembevételével, nagyon fontos a politikai érzékenység figyelembevétele a projektek kapcsán, a kondicionalitás minden szinten meg kell valósítani minden egyes projektben, szisztematikusan monitoringozni kell az érzékeny projekteket, illetve külső értékelés kell folytatni a prioritást élvező ágazatokban a nyugat-balkáni térségben. A második kérdés abban állt, hogy az IPA az adminisztratív kapacitásokat a nyugat-balkáni térségben erősíti-e vagy sem. Ami a jogállamiságot illeti, mivel a kedvezményezetteknek a költségvetése nem megfelelő, illetve a személyzet sem volt elégséges, nem volt meg a megfelelő politikai akarat az érdemi reformok elvégzéséhez, ezért az IPA csak részben járult hozzá a fenntartható eredmények eléréséhez. Kevés finanszírozást látunk bizonyos területeken a jogállamiság kontextusában, a korrupció elleni harcban, a szervezetbűnözés elleni fellépésekben. A közigazgatási reform, illetve a regionális együttműködés, ha erre gondolunk, Nos, itt láttunk fenntartható eredményeket számos projektben, azonban nem sikerült összönözni a kedvezményezetteket arra, hogy vonják le a tanulságokat, és más területen is alkalmazzák ezeket a módszereket. A nyugat-balkáni befektetési alapok a regionális együttműködést is összönözték, a regionális együttműködési tanácsnak azonban nem volt érdemi kihatása a folyamatokra, azonban mivel ez egy új intézmény, még nem sikerült megfelelően felmérnünk a, az eredményeket. Az ajánlásánk abban álltak, hogy arra kell összenezni a kez, kedvezményezeteket, hogy a nyomozást, a feltárást, illetve a magas szintű kor, korrupció elleni harcot és a szervezet bűnözés elleni harcot erősítsék meg, és ezt a jövőbeli IPA allokációkban is visszatükröztetjük illetve egyéb Európai Uniós finanszírozási eszközökben is jobban kell célozni a jogállamiság kulcsfontosságú területeit, a korrupció elleni harc rendkívül fontos, illetve a szervezetbűnözés és a média szabadság kérdés. És végül, de nem utolsó sorban, és erről már beszéltem Joachim Zeller társelőadóval is, a regionális együttműködést erősíteni kell, és azt kell biztosítani, hogy a regionális együttműködési tanács, illetve a regionális közigazgatási iskola mérhető és fenntartható eredményeket érjen el helyi szinten. Meg vagyunk győződve arról, hogy nem lehet individuálisan izoláltan kezelni ezeket az országokat, ezt a hat országot egyben kell kezelni egy régióként, hogy ilyen formában együtt tudjanak csatlakozni az Európai Unióhoz a jövőben. Ez tehát a jelentésem, nagyon örülünk annak, hogy ezt a jelentést nyilvánosságra tudtuk hozni, és be tudtuk mutatni már Belgrádban is, a kedvezményezeteknek megmutattuk ezt, és Szarajevóban is ismerik, és a bizottsággal való együttműködésben azt is láthattuk, hogy nem csak tudomásul vette a bizottság ezt a jelentést és az ajánlásait, hanem egyet is értett ezekkel, és meg vagyunk róla győzve, győződve, hogy záros határidőn belül látjuk az eredményeket is. Köszönöm szépen! Köszönjük ezt a fontos és érdekes jelentést, és természetesen Szerbiát és az egész régiót nagyon fontosnak tartjuk nyáron, el is látogatunk oda, ezért ez a jelentés valóban rendkívül fontos lesz. És most az előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Fazekas Szabolcs kollégának is ezt a munkát, a meta jelentésben nagyon sokat segített, az előcsatlakozási támogatások területén, a nyugat-balkáni területen. Ez tulajdonképpen egy általános kép, értékelés arról, hogy mi is történt eddig az európai forrásokkal. Ezekben az államokban nagyon jó át, nagyon jó áttekintést ad arról is, hogy a számvevőszék mit tett, illetve a bizottság jelentést is értékeli, illetve a kategorizálás és egyéb értékelési kérdésekben is segített, óriási munkát végzett el a kollega, ezért még egyszer köszönet jár, és a következő hónapokban minden bizonyal tovább folytatjuk ezt a munkát, legalábbis ezt ö, lenne nekem a kívánságom, fazekas kollega. Nos, mit is mondhatnék? Miután Jugoszlávia államként szétesett a 90-es évek elején, és ebből a szétesési folyamatból több állam is született. Nagyon-nagyon nehéz folyamatot látunk. Mit jelent az, hogy nehéz? Ez fájdalmas folyamatnak is nevezhetném, hiszen polgárháborút láttunk, óriási számú halálos áldozattal, illetve anyagi károkkal, Nos, ezek után megpróbáltunk a konszolidációs folyamatban az egyes államok kibontakozásánál a, megvizsgálni azt, hogy milyen funkciók születtek és mennyire tiszták a viszonyok. Ezek nagyon különböző viszonyok voltak, például Szlovénia sikertörténet, Horvátország követte Szlovéniát, azonban a többi volt jugoszláviai tagállamban más a helyzet, és ezen kívül Albánia is rendkívül fontos, a számunkra Albánia megint egy teljesen másik helyzet. Itt a bizottság nagyon komoly munkálatokat végzett el a tekintetben, hogy személyzeti szinten és finanszírozási szinten segítse ezeket az államokat, lábra állítsa őket, a jogállamiságot és a a jó governance-et, irányítást megvalósítsák, illetve ezen államok polgárainak megadják azt a tudatot, hogy Európa nem fogja őket cserben hagyni. Azonban az egyes tagállamok helyzetét, illetve az egyes államok helyzetét tekintve elmondhatjuk, hogy Koszovó helyzete státusza még mindig nem elismert, nagyon különböző az álláspont Koszovóval kapcsolatban, illetve a, kora, korábbi um, volt ö, Jugoszlávia köztársaság Macedónia kapcsán még a névvel is problémák vannak, vagyis nagyon komoly politikai érzékenységek övezik ezt, az, ezt a folyamatot, és azt is megállapíthattuk, hogy számos polgár esetében az a lelkesedés, ami korábban megvolt Európa iránt, ez a lelkesedés egyre inkább megcsappan, ami azt is jelenti, hogy a külső harmadik országok teret kapnak, egyre inkább, egyre nagyobb befolyással bírnak, például Oroszországot említeném, de Törökország is ide tartozik, és Szaudi-Arábia is nagyon komolyan próbál kihatással vagy behatással vinni ezen államokra, és ezt az egész természetesen ez tovább nehezíti, hiszen ezek az államok önmagukban belsőleg is rendkívül instabilak, az adminisztráció nagyon gyenge lábakon áll, rengeteg adminisztratív teher, terhet látunk, akadályt látunk, ami a hatékony munka akadályát képezi. A politikai váltások után a személyzetet is gyakran leváltják, óriási a fluktuáció, és ez a bizottság feladatát sem könnyíti meg, hogy érdemben hozzá tudjuk járulni az előrelépéshez egyúttal. Ez egy politikai feladat is, aminek meg kell felelnünk, mi szerint a nyugat-balkáni államokat, de különösen az ott élő embereknek azt az érzést kell közvetítenünk, hogy ők Európához kellene, hogy tartozzanak. Azonban ez a folyamat sokkal tovább tart, mint ahogyan korábban gondoltuk, vagy gondolták, hiszen először meg kell felelni a kondícióknak, a csatlakozási kritériumoknak, és erre az idő még nem érkezett el. A számbevőszék jelentése nagyon jó elemeket szolgáltat a tekintetben, hogy mi a teendő a jövőben. Én előadóként egyetértek ezekkel az ajánlásokkal, és azt hiszem, hogy itt nem csak a bizottság előtt állnak komoly feladatok, hogy a programokat végrehajtsák, hanem a tagállamok feladata is ez, a külkapcsolati szolgálatnak is oda kell figyelnie arra, hogy ezek az államok a továbbiakban, hogyha segítséget kapnak tőlünk, akkor megfelelően feleljenek meg azon kritériumoknak is, amelyekhez kapcsolhatók ezek a támogatások, mégpedig a korrupció ellen fel kell venni a harcot, a jó irányítás, a jó governance meg kell valósítani, illetve a jogállamiság alapelveinek meg kell felelni, az emberi jogok nem sárba tiprása is ide tartozik. Azt hiszem, hogy ez továbbra is a támogatás alapvető kritériuma kell, hogy legyen, és számos államban láttuk azt, és ezt meg is említettük a jelentésben, hogy a polgárok nem is tudnak arról, hogy az Európai Unió óriási mennyiségű finanszírozásra és személyzettel támogatja az országukat az Európai Unió csatlakozás útján. Azt hiszem, hogy itt még nagyon sok feladatunk van, hogy egyáltalán tudatosítsuk ezt a polgárokban, láthatóvá tegyük ezt, ez természetesen megint csak a bizottság feladata, de természetesen az ottani kormányok feladata is ez, az ottani felelősök feladata is ez, hogy ezt bemutassák, láthatóvá tegyék az polgárok számára. Fontos, hogy tudatosítsák azt, hogy az Európai Unió az államépítésben segített a múltban is, és segíteni fog a jövőben is. Azonban ez nem egy nullszaldós játék, fontos az, hogy az, a másik oldalról is lássuk az eredményeket, és itt még nagyon sok tennivalónk marad ezekben az országokban a politikai felelősök részéről még számos tennivaló maradt, és ezt is kiemeltük a jelentésünkben. És azt hiszem, hogy ahogyan az elnök is említette, továbbra is figyelemmel kísérjük azt, hogy ez hogyan zajlik a jövőben, nem szeretnénk elveszíteni ezeket az államokat természetesen, de az állam, magának az államoknak az akaratán is múlik ez, az Európai Uniós csatlakozás útját nekik kell járniuk. Köszönöm. Äh, Köszönöm szépen. Nagy szenvedélyességgel dolgoztak a számvevőszéknél, itt a szakbizottságban is megítéljük a problémákat, érint bennünket, ez így rendszeresen Koszovóban jártunk, igyekszünk a továbbra is nyomon kísérni a dolgokat az egykori Jugoszlávia országében, Balkánon összességében. Ez egy fontos terület, igen, csak a szárnyaink alá vettük őket, ami mindig megdöbbentett, hogy, hogy a regionális együttműködésre szánt források az egykori Jugoszlávián belül egyszerűen nem is kerülnek lehívásra, legalábbis nem úgy, ahogyan kellene pedig ez lenne az első lépése a régiós együttműködésnek, hogy legyen egy valutauniójuk, egy gazdasági uniójuk, hogy vámmentességet teremtenek maguknak. Hát vegyük csak az egykori Jugoszlávia országait, alkotó részeit. Itt tényleg olyan állapotokat látunk, hogy országról országra az áru, a pénz, az emberek mozgását megszakítják. És persze nagyon sajnálatos, hogy a kezdeményezések, amelyeket előterjesztettünk itt, nem voltak eléggé sikeresek. Talán a bizottság is kitérhet majd erre, hogy mi a helyzet a regionális együttműködésre szánt saját forrásokkal. Senki se kíván hozzászólni ehhez a kérdéshez. Ehhez a kérdéshez nem akar senki hozzászólni. Ez így van. Ez így szokott lenni. Akkor maradunk így. Akkor az Európai Bizottság kap szót. A DG Jung úr vezető, szakértő és az igazgató tanácsadója. Parancsoljon. Thank you very much, uh, Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. Örülök, hogy itt lehetek, és uh, örömmel nyugtázom, hogy uh, a két jelentésre adott uh, reakciónk um, pozitív lehet, mert a két jelentés kiegyensúlyozott, konstruktív, és az ajánlásokat pedig figyelembe vesszük és megfogadjuk, lesz follow-up. Az azonosított problémák egyértelműek, világosak, ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy ezzel a támogatással értünk el eredményeket a vizsgált időszakban, ami egyébként egy elég nehéz időszak volt. Tehát eh, volt eh, hatás, voltak eredmények ebben a folyamatban. Mindez egy nagyon bonyolult politikai kontextusban, nagyon-nagyon komoly kihívások vannak ebben a régióban, vannak mély sebek a háborúkból kifolyólag, és eh, gyakorlatilag a fejekben ez a háború még, még továbbra is folytatódik. A gazdasági helyzet az továbbra is rendkívül drámai. A 2008-as válság a Nyugat-Balkánt is nagyon súlyosan érintette, és alapvetően azt eredményezte, hogy 20%-a a népességnek elvándorolt, el, elment onnan. E, egyes helyekről. A gazdasági jelzőszámok azok e, rosszak, e, különösen a munkanélküliség és az ifjúsági munkanélküliség. Ami a faluapot illeti, két eszközről van tehát szó, és a két eszköz elfogadja az ajánlások nagy részét, és sokkal inkább stratégiailag fog fókuszálni eh, szűkebb számú eh, szektorokra, ágazatokra, középtávú politikai eh, célokra, tehát nem kontextusba nem tartozó egyszeri projekteket fogunk támogatni, hanem a nemzeti reformtervek beilleszkedő projekteket. Ez az első fontos változás a múlthoz képest. Az eredményekre fókuszálunk sokkal inkább, tehát a teljesítményre, teljesítmény keret lett elfogadva, eh, eredményjelző számok lettek elfogadva, és erősebb lett a monitoring setup. A eh, támogatás modalitását is megváltoztattuk, tehát eh, több eszköz áll rendelkezésre. Az ágazati eh, költségvetési támogatásokat csökkentettük az IPA 2-ben, eh, a közvetett eh, menedzselése az alapoknak az adott országok által, ezt most óvatosabban, kalibráltabban csináljuk, és ennek következtében csökkent az országok által, maguk által kezelt pénzek összege a múlthoz, múlttal összehasonlítva. A politikai kötelezettségvállalásokat és a fenntarthatóságot erősebben megköveteljük, és két országban, Macedóniában, illetve Bosznia-Hercegovinában drámai csökkenés következett be a kifizetésekben. Nyilván ennek az érmének két oldala van, minél rosszabb a teljesítmény, annál kevesebb lesz nyilván a finanszírozás, ez egy büntetés, ez egy szankció, de azért figyelni kell, hogy milyen szigorú az a büntetés a reformok vonatkozásában 2008-ban bevezettünk, 2018-ban bevezetünk egy teljesítmény eh, jutalmat, tehát azok az országok, amelyek eh, jó úton járnak reformok vonatkozásában, illetve eh, ügyesen használták fel a múltbeli pénzeket a programozás, csökkentjük az időt, ami eltelik a programozás, illetve a projektek tényleges megvalósítása között. És a fellépéseket pedig érettebbé akarjuk tenni. A politikai párbeszéd eszközét használni fogjuk. A stabilizációs és társulási megállapodás keretében vannak eh, magas szintű tárgyalások, eh, és ott is eh, arra ösztönözzük a feleket, a partnereket, hogy vállaljanak politikai kötelezettséget, illetve segítsenek bennünket, hogy a támogatás az hatékonyabb Eh, és fenntarthatóbb legyen. Emellett eh, fel kell lépni a magas szintű korrupció és a szervezett bűnözés ellen, ez is egy elvárásunk. Ez eh, ehhez politikai kötelezettségvállalás kell, politikai akarat kell a hatóságok részéről, illetve a hatóságok részéről hosszú időn keresztül. Emellett a pénzügyek kezelésére jobban fogunk koncentrálni, tehát a pénzgazdálkodásra. Ez egy régi aggodalom már. Segíteni kell ezeket az országokat, hogy hogyan gazdálkodjanak a saját forrásaikkal is. Ez egy nagy kihívás itt nem csak arról van szó, hogy a lehető legjobban akarjuk elkölteni az EU pénzeket, mert arra is oda kell figyelni, hogy ezeknek a pénzeknek a párja a nemzeti oldalon szintén megfelelően legyen kezelve, tehát a párbeszédben is, az IPA 2-ben sokkal nagyobb figyelmet fordítunk erre ami az alapokat illeti, az közigazgatási reforma, az irányítás kormányzás minősége, jogállamiság, itt is erősebb hangsúlyok vannak, és e, e, nyomni akarjuk a reformok e, megvalósulását, és mindenképpen el akarjuk érni, hogy ezek a kormányok hiteles, fenntartható módon vállaljanak kötelezettségeket a reformok folytatása mellett Végezetül támogatni fogjuk továbbra is Nyugat-Balkánt és az ott élő embereket politikai párbeszéddel és anyagi segítségekkel, ahol azért, hogy megfeleljenek az EU standardoknak. Tehát ezzel készítjük fel ezeket az országokat, hogy tagjai lehessenek az Európai Uniónak. A regionális megközelítést többször említették. Ez ez egyre inkább feljebb csúszik a politikai napirenden. Múlt héten a háborúk óta először fordult elő, hogy a hat balkáni miniszterelnök Szarajevóban találkozott, és beszéltek arról, hogy hogyan lehet jobban együttműködni, és milyen témákban kell jobban együttműködni. A berlini folyamat, a Connectivity Agenda szintén egy fontos, fontos motor. A berlini folyamat egyébként is megmutatja azt, hogy az EU tartja az ígéreteit Nyugat-Balkánnal kapcsolatban. A legutóbbi tanácsi következtetésekben is van erről szó. És valóban a Nyugat-Balkán egy gazdasági térség, egy gazdaság, ha úgy tetszik, egy tudományos térség, és mi a regionális együttműködési tanácssal együtt egy olyan megközelítést akarunk kialakítani, hogy ott létrejöjjön egy közös piac, gazdasági és szabadságjogi fókuszokkal. Ki akarunk dolgozni egy cselekvési tervet 2020-ig, előírni, hogy mi az, amit el lehet érni, mi az, amit el kell érni, mi kell ahhoz, hogy ezt elérjék. És egy nyugat-balkáni csúcs lesz júliusban, ahogy önök is tudják, Triestben, Olaszország szervezésében. Itt kötelezettségvállalást várunk a miniszterelnököktől, hogy a gazdasági összeköttetéseket, gazdasági kapcsolatokat meg fogják teremteni egymás között. Tehát továbbra is támogatni kell a Nyugat-Balkánt, nagyon is tudatában vagyunk a problémáknak, és próbáljuk javítani a képességeket, de ugyanakkor vannak dezinformációk, és áltények, amelyeket különböző más érdekek megfogalmaznak, kívülről vagy akár az adott országokon belül, és ez is egy nagy kihívás eh, ezekre reagálni. De szükség van erre a képességre. És nyilván a connectivity agendával kapcsolatban türelemre van szükség. Látjuk azt, hogy beindulnak az építkezési projektek, eh, szénágazatban, közlekedésben voltak megállapodások az elmúlt két évben nemzetközi pénzügyi szervek segítségével a nyugat-balkáni beruházási keretre gondolok itt, amelynek a, a fókusza az, hogy összekössük ezeket a balkáni országokat, és becsatornázzuk őket a különböző transeurópai koridorokba. Itt azt hiszem, hogy be is fejezhetem, biztosítva önöket arról, hogy megpróbáljuk tehát a Nyugat-Balkánt továbbra is mindenben segíteni. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Biztosítani kívánom arról, hogy itt a szakbizottságra számíthat, az ön oldalán állunk, de ha a regionális gazdasági politikai együttműködés nem halad megfelelően, akkor az EU-hoz való közeledés sem működik, mert ez a tényleges együttműködés próbálja, hogyha a szomszédokkal nem tudnak együttműködni, akkor hogyan tudnának egy nagyobb Európai Unióban együttműködni. Ez tényleg a próba. Szalafranka kolléga kért szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is ezt kívántam támogatni, amit ön éppen mondott. Az előadó illetőleg a számvevőszék képviselője, egy kollégám, örülök, hogy újra itt van a körünkben, azt mondta, utoljára van itt, de azért ennek ellenére azt mondom, örülök, hogy még egyszer találkoztunk itt, de azt hiszem nagyon konstruktív hozzászólást hallottunk tőle, hogy mennyire fontos a nyugat-balkáni országok szerepe az Európai Unió jelenlegi nehéz helyzetében is. Elnök asszony ön is hangsúlyozta, és a plenárison is volt egy jelentés nemrégiben a montenegrói helyzettel kapcsolatban. Nagyon furán alakulnak egyes dolgok ott. A választások például, és a plenárison majd a többi orsz, öt országgal is foglalkozunk a Nyugat-Balkánról, és ezek kulcsfontosságú mm, országok a biztonságunk szempontjából, és ez a stabilitási és társulási megállapodásról keretében kell, hogy működjön ez az együttműködés. Az Európai Unió ezekben a nehéz időkben sokat tett a Nyugat-Balkán érdekében, 5 milliárd euró az előző időszakban, és most azt vizsgáljuk, hogyan tudnánk erőteljesebben jelen lenni, hogyan tudnánk erősíteni a az elveinket. Az Európai Bizottság felhívta a figyelmet a regionális együttműködés fontosságára, hogyan tudjuk ezt mi segíteni, aztán az irányítás, a korrupció ellenes fellépés, meg hát az adott országok közötti együttműködés, abszolút prioritást élvező területek. Ezért aztán nagyon fontos az is, hogy az Európai Unió pénzforrásainak adminisztrációját javítsuk az Európai Bizottság képviselői joggal beszéltek a láthatóságról. Elnök azt, hogy nincs beszéltük még tegnap a láthatóságról, a különböző ügynökségek kapcsán például, illetve a parlament jelenléte is fontos. Ezek fontos felvetések, a Nyugat-Balkán stratégiai jelentősége egyáltalán nem becsülhető túl. És itt rendkívüli pénzügyi erőfeszítéseket is hozunk. Ezt látni kell. Mindenképpen szükség van arra, hogy fejlődjünk, hogy javuljon a helyzet. És a két jelentés csapás iránya is ezt mutatja. De, mint már hallottuk, van mit javítani, van potenciál. Az Európai Bizottságnak vannak nehézségei, például a személyzet felállítása kapcsán, és hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy további lépésekre van szükség, mert ez egy stratégiai prioritása az EU-nak, hogy jobban használjuk fel a pénzeket, amik rendelkezésre állnak. Amit még elkívántam mondani, nagyon érdekes tartalmi vitát hallottunk. a kolléga. Köszönöm szépen. Én is Köszönöm eh, a számbevőszéknek, és eh, nagyon konkrétan Fazakas úrnak ezt a nagyon fontos dokumentumot. Eh, Szala a külügyekben rendkívüli tapasztalatokkal rendelkezik, és ő is rámutatott arra, hogy jobban kell figyelnünk erre a földrajzi területre. Amiért most szót akartam kérni, az a következő valójában és, és nem szeretem a quarterbackinget, hogy ez konkrétan azt jelenti, hogy utóbb könnyű okosnak lenni, ezt értem ez alatt és ez a Morning Quarterback, igen, hát ez egy mostani szerep is, tehát elmondtuk, hogy négy, négy pár száz millió eurót elköltöttünk országonként, és ami az egész pénzügyi keretet, költségvetési keretet illeti 5,1 milliárdról beszélünk a 7 éves időszakra vonatkozóan. Most az utóbbi visszatekintő okoskodásom a következő, hogyha megnézzük a 25 évvel ezelőtti jugoszláv háborúkat, hogyha és tudatosan, szisztematikusan a pénzünket arra költöttük volna, hogy a gyerekeket neveljük, oktassuk a Balkánon, ne. Azon gyerekek most, ugye ők azok, akik megszülettek, amikor a háború folyt ezekben az országokban, ezekre gondolok, és amikor az ország szétesett, most ezek az akkori gyerekek felelősséget tudnának vállalni a társadalmukban, és egy néhány éven belül ők már döntéshozói szerepben lennének a mindenkori hazájukban. Tehát a következő, a, amire ki akarok kiukadni, azon korlátozott forrásokkal, amelyeket el tudunk juttatni egy-egy országba a térségben különbséget kell tennünk olyan értelemben, hogy egy-egy konkrét országba kell, egy-egy konkrét kosárba kell tennünk a jobb tojásokat, ahelyett, hogy szétszórnák a pénzünket, hogy mindenkinek jussanak fillérek a bürokráciára, és mert különben 25 év múlva ugyanezt a párbeszédet fogjuk lefolytatni. Vagyis, amit mondani akartam, sosincs késő ahhoz, hogy elkezdjük ezt a munkát, és meggyőződésem, hogy koncentrálnunk kell arra, hogy létrehozzuk ezeket a gyökereket, és azt a pácienst már kár kezelni, aki már évtizedekkel ezelőtt rákos lett. És a jövőbe kell néznünk és fel kell nevelnünk ezt az új generációt a világ ezen részén, amelyikre szükségünk van, és ebben a mi szerepünk adott, és ezt el kell végeznünk, el, fel kell vállalnunk. gut. Hát jó. A quarterback esetében, a védő esetében. Ez a, ez a szakbizony, Bizottság volt az utolsó rajongója az Európai Újjáépítési Ügynökségnek. Ez az ügynökség nagy szerepet játszott, egy bizottsági ügynökség volt, mert nagyon gyorsan a háború után projekteket indított, behajtott végre, aztán viszonylag átláthatatlan körülmények között feloszlatták. Tehát el kell, hogy mondjam, ha láttuk ott a problémákat, emlékszem még, amikor az elején bekerültem a szakbizottságba, voltak meghallgatások, milyen gondok voltak, nem volt áram. Tehát az EU segített felépíteni az áramszolgáltatást. Az eredménye az volt, hogy óriási korrupció volt Koszovóban például az áramellátás körül. Vagyis nagyon sok mindent csináltunk, útépítés, lakásépítés az embereknek, volt itt sok minden a feltételek olyan rettenetesek voltak akkoriban a Balkánon, és persze az egyes országban nagyon eltérően, hogy a civil problémák, a polgári problémák is felmerültek az egyes népcsoportok között, hogy a mai problémák akkorhoz képest szinte paradicsomi állapotokat idéznek. Nem lehet ezzel elégedetnek lenni nyilvánvalóan, mert tovább mutató terveink is vannak ennél azért, de azért amellett törnék láncsát, hogy nézzük meg azt is végre, amit elértünk. Sok mindent sikerült elérni. Köszönjük a bizottságnak, az Európai Uniónak. Az EU nélkül a Balkán ma másképp néz neki, higgyük el kell tényleg, sokkal pusztítóbb lenne a helyzet. Olyan problémákról beszélünk ma, ami azért sokkal kellemesebb, mint akkor volt. És ezt mondjuk el az igazság kedvéért. Szerintem ez fontos dolog, hogy itt ne menjünk el rossz irányba. Úgy gondolom, hogy az EU-nak büszkének kell lennie arra, amit elért, miközben nem kell elégedetnek lenni vele, mert egy hosszú utat kell még bejárnunk, Mindenki tudja, hogy hosszú utat kell bejárnunk. Azt hiszem, a népcsoportok közötti megbékélés, ez egy nagyon fontos kérdés lesz, és apró lépéseknek is örülni kell majd ezen a területen, ezt is gondolom. Nagyon különböző visszhangok érkeznek onnan, de Definitíve van ott egy feladatunk még, és amellett teszem le a garast, hogy egy legalább hétfős delegációt a szakbizottságunk júliusban el tudjon küldeni, még ha nyár is van, mert Lengyelországban hárman vagyunk áprilisban. Még egyszer mondom, kedves kollégák, toborzok, hogy úgy mondjam, mi jöjjenek el Lengyelországba, hogy lehetjük az EU támogatások legnagyobb fogadóját, hogy tudjuk hárman meglátogatni az EU többi részről is hárman vannak még a lengyelek, ugye a résztvevők. Ja, hát akkor hagyjuk abba, akkor nem kell megcsinálni, tényleg, hogyha küldök még egy mailt, egyszerűen elvárom, hogy a tagok az EU pénzek legnagyobb fogadójánál hát némi érdeklődést mutassanak, még akkor is, hogyha húsvét utáni héten vagyunk, miközben valaki persze még egy szebb országot, tehát jó, visszavontam Szebbországot, nem akartam mondani, nincsen Szebbország, mint Lengyelország, de mégiscsak egy kicsit nyugalmasabb időt is el lehet képzelni, mint reggel 7-től este 10-ig Lengyelországban dolgozni. Tehát ez, de győzzék meg magukat, hárman vagyunk egyenlőre. Ez az, amit én el akartam mondani, mert a hitelesség számít. A szakbizottság hitelessége, sok rajongónk van, írnak nekünk, az emberek számítanak ránk, így kell. És mi fontosak vagyunk ebbe az európai szerkezetben. Most reklámot csináltam, toboroztam, hogy úgy mondjam, az Európai Unió mellett. Morten úr kívánna még reagálni azok után, vagy elégedett azzal, ami történt, hogy túlélte ezt a mai napot? Úgy látom, elégedetten távozik, közönöm Fazakas kollégának. Celler, Celler kolléga persze még szót kap előtte. Az elnök asszony toborzása után talán gondoljuk meg, hogyha olyan országba megyünk, mint Lengyelországba, őket azért közlekedési úton könnyű elérni, talán egy szakbizottsági héten küldhetnénk egy delegációt, és mondjuk nem zöld héten kéne küldeni. És akkor ott mi, mert zöld héten minden szakbizottság utazni akar ennyit. Mm. Ami a Nyugat-Balkán témáját illeti, szal Szalafranka úr, Szavama úr jó néhány dolgot elmondott, teljes joggal mondták el, amit elmondtak. Mindig azt mondom, hogy a remény hal meg utoljára, de hát ha megnézem a politikai viszonyokat, a politikai szereplőket ebben a térségben, akkor eh, mégiscsak csírázik a remény Petri Zavámához csatlakozva talán keresünk egyéb területeket, az Erasmus erősíteni lehet, tehát hogy a fiataloknak adjunk többet a Balkán államaiban, és akár egy kommunikációs stratégiát is el tudnék képzelni, hogy ott a helyszínen, a médiában is képviseljük az EU-t. Be kell mutatni, amit elértünk, egyszerűen azért is, hogy az ott élő emberek ne veszítsék el a hitünket bennünk. Nagyon nehéz ott lenni, el kell, hogy mondjam. Ha csak a politikai szereplőkben bízunk, akkor nehéz, nehéz, nehéz fenntartani az európai bizalmat. Nagyon bölcs mondatot mondott, köszönöm szépen. Fazakas úrnak köszönöm szépen. Én abból indulok ki egyébként, hogy látjuk még, amikor egy további jelentést prezentál. Egy még már kész van, ugye? Tehát egy prezentáció még az Moldávia volt? Sajnos nincs mikrofon. Ez a hotspot megközelítés, és Törökországgal kapcsolatban dolgozom egy jelentésen. Örülök, hogy a jelentés készítő kommentárja megszületett. Ankarában járhattam, kérdéses megtiszteltetés volt, és örültem, hogy ott voltak a parlamenti képviselők, akik még mindig a szoros együttműködésben érdekeltek, akikkel beszéltem. Szeretném elmondani, hogy mennyire megdöbbentett, ami ahogyan történt elmúlt szeptemberben Belgrádban, amit az önök régió szakbizottsága szervezett. Az ott lévők mindig több pénzt akarnak, csak arra panaszkodnak, ön azt mondják, hogy több járna nekünk ez, ez az, amit mondjan, mondanak. Tehát fel kéne a figyelmet arra, hogy ez nem ingyen pénz, ez olyan pénz, ami arra szolgál, hogy segítsen, hogy a programokat kiigazítsuk, és hol közelítsük az EU sztenderdekhez, és ezért ezt méltányolni is kellene. A politikai párbeszédet kéne hozzáigazítani a pénzek pénzekkel el kell érni a fenntartható eredményeket, ez fontos. De júniusban, júliusban egy sok sikert kívánok a belgrádi missziójukhoz, és csatlakoznék is. Ezzel lezárjuk. Én abban indulok, hogy találkozunk, tehát nem mondok búcsút önnek. Ennek ellenére köszönöm az együttműködést és a jelentést. Köszönöm a bizottságnak, és a napirendet ezzel le is zárom. A hetedik napi rendi pont következik. Ez egy tanulmány összeférhetetlenségről a tagállamokban kormányzati szinten, az EU pénzeknél, az EU pénzek kezelésénél a Sanzur és Blomayer, a Henekl, Biki és Mojlán képviselők készítik ezt az anyagot, üdvözöljük itt a szakbizottságban a mi előadónk Labajov asszony. Bevezetném a témát, vagy ön szeretné bevezetni. Köszönöm szépen. Önök asszony Blumeyer és Sanz kollégák jelentésről van szó. E- ezzel a tanulmányal a magatartási kódexel az összeférhetetlenségről szóló kérdéseket vizsgálunk az EU finanszírozás kapcsán. Az EU pénzek megfelelő felhasználása egy fontos aggályok amivel itt foglalkozunk. A közigazgatásban nemzeti szinten és EU-s szinten is feltétlenül ügyelnünk kell arra, hogy személyi érdekek ne befolyásolják az EU pénzek megfelelő felhasználását. Azt gondolom, hogy ez egy fontos terület, és az elmúlt években még erősödött is üzletemberek, nem csak helyi, hanem regionális politikát befolyásolják, hanem az európait is. Vannak példák erre én például az üzleti életből jöttem a politikába, nagyon érdekes nekem is megfigyelni, hogy ezekben a témákban milyen irányba haladunk nagyon gyorsan. Az összeférhetlenség problémáit már számtalanszor vizsgáltuk, 2005-ben az OECD közé tette egy eh, eszközrendszert, hogy hogyan vizsgáljuk az összefelelőtlenséget, kezeljük ezt a közférában, aztán egy komparatív tanulmány született eh, azzal kapcsolatban, hogyan tudjuk az érintettek eh, összefelelőtlenséget az emberül belül kezelni. 2008-ban egy független értékelő hivatal jött létre, amit a Nemzetközi Monetary Fund a valuta alap készített, szintén ebben a térdésben, aztán a Kont 2009-ben a biztosokkal kapcsolatos magatartási kódex témáját vizsgálta. 2014-ben egy frissítés következve ezen az anyagon, aztán 2012-ben a Bázeli Egyetem vizsgálta az összeférhetetlenséget a globális vállalati irányításban és a közigazgatásban is. Tehát nagyon sok minden történik ezen a területen, és miközben a mi szakbizottságunk ezt is vizsgálta az alábbi témák alapján, megnéztük a a magatartási kódexeket, amelyek már léteznek, és hogy hol hogy áll ez az összeférhetetlenség területén. Nemzeti és regionális szinten vizsgáltuk ezt egyébként, is az EU finanszírozásban hogyan jelentkeznek ezek a problémák. Azt hiszem, hogy meg esetleges jogalkotásról is lehet beszélni, és választ keresnek arra a kérdésre, hogy a magatartásra, sikódexek hogy hogyan tudják a legjobban kezelni az összeférhetetlenség problémáját. Hogyha ezt nekünk felteszik a kérdést, akkor azt mondjuk, hogy meg kell határozni a legjobb gyakorlatokat nemzeti és helyi szinten, és a, nyilván ehhez a helyzetet elemezni kell, ez volt a cél, amikor elkezdtük készíteni a tanulmányt, reméljük, hogy a tanulmány sok mindent elért ebből, és most meg is adnám a szót a szerzőknek, és vannak nagyon konkrét elmélyített kérdések is, mert egyes kérdéseket elmélyítve kell vizsgálni. Vagyis, de lesznek kérdések, mint mondtam, de először a prezentáció következik azoktól, akik ezt készítették. Köszönöm szépen. Vagyis a tanulmány készítői kapnak szót először. Ki kezdi önök közül? Szent. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy bemutassuk a magatartás kódex témáját érdekkonfliktus esetén bármilyen közigaz adminisztratív szinten. Most az a tanulmány azt a célt szolgálja, hogy bemutassuk azt, hogy a a tagállamok hogyan vesznek részre a felelősség megosztásban, a döntéshozatali folyamatban. Négy részre osztom a mai prezentációmat. Először a kontextus világítom meg a tanulmány során, a hatékonyság és a legjobb gyakorlatok, valamint az ajánlások bemutatásával. Ez után, a prezentáció után természetesen örömmel várom a kérdéseiket. Ezt a tanulmányt 2016. szeptember és 2017. januárja között folytattuk le, és ahogy már korábban is említettem, a tanulmány hatájába számos elem tartozott, mind a soft, mind a hard ló beletartozott, illetve a tagállam és a regionális szinteket is megvizsgáltuk, ahol a legnagyobb az esély az érdek ütközések kialakulására, nagyon fontos a prevenció, a speciális Európai Uniós finanszírozás megosztott kezelése területén, illetve elsősorban az európai szociális és kohéziós alapokra koncentráltunk olyan érdekkonfliktusokra figyeltünk, amelyek a monitoring szakbizottságban alakulnak ki, ezt a szakbizottságot az európai strukturális és befektetési alapok kezelésére használjuk, és az egyes tagállami kontextusok függvényében ez a szakbizottság a megfelelő stakeholdereket tömöríti, például nemzeti és regionális hatóságok is képviseltetik magukat, de a szociális és gazdasági szereplők, partnerek is, illetve tematikus szakértők a kutatás fejlesztés területén, a gender vagy a környezetvédelmi területen is ide tartoznak. Az érdekkonfliktusok a kérdésen összekapcsolódik a szabályozási kerettel. Nagyon fontos a szabályozási keretben az a pontos kitétel, hogy ezeket meg kell akadályozni. Illusztrálnám ezt. Hogyha egy szakbizottsági tag regionális KKV szövetséget képvisel, mint szociális és gazdasági partner, de egyúttal üzletember is, és üzleti vállalkozása van, akkor érdekütközésbe kerülhet, akkor amikor a pályázatokat elbírálják, hiszen a saját maga felé hajolhat a keze üzletemberként, és pontosan ilyen fajta konfliktusokra gondoltunk, amikor az új partneri együttműködési rendszereket megpróbáltuk kialakítani, eddig ez a terület elég kis figyelmet kapott. A tanulmányban három átfogó kérdéssel foglalkoztak. Az egyik az, hogy most mi a helyzet európai finanszírozás területén, az érdekonfliktusok területén, illetve mi a teendő, és ezt hogyan lehet elérni. Interjúkat folytattunk, tagállami hatóságokat is bevontunk ebbe a, ennek a tanulmánynak az elkészítésére, illetve esettanulmányokat is folytattunk a DG Regio, illetve a foglalkoztatási főigazgatóság, az Olaf, az Európai Ombudsmant és a megfelelő civil társadalmi képviseleteket is bevontuk a munkába. 17 tagállamtól kaptunk visszajelzéseket, és az esettanulmányokat esettanulmányok országait itt látják. Nagyon fontos a második kérdés, hogy működik-e a koncepciónk. Hét tagállamra koncentráltunk, kérdőíveket töltettünk ki a szereplőkkel, illetve az érdekkonfliktus szakpolitikát megvizsgáltuk például Norvégiában és máshol is. Az érdekkonfliktusok kezelésének a kerete az SI alapok kontextusában egy szabályozási kerettel függ össze, mint említettem, itt megvannak az ajánlások, az iránymutatások és a tagállami visszajelzések, vagyis az Európai Bizottság stratégiai iránymutató dokumentumokat adott ki, már a múltban is, a prevencióra fókuszálva. Egyre több ilyen érdekonfliktus tapasztalunk, hogyha megvizsgálják például ezt a, tapasz, ezt a táblázatot, akkor azt látjuk, hogy 2010-2011-ben még szó sem volt koncepcióról, de ez után már ez létezett, és a legtöbb dokumentumban is ez a tendencia található. A legtöbb dokumentum a a pályázati közbeszerzési területtel foglalkozik, és csak közvetetten utal a, a közpályáztatási szférán kívül érdekkonfliktusokra. A visszajelzésekből azt szűrthettük le, hogy a csalás prevenció, illetve a közbeszerzések területére koncentrálnak a tagállamok valóban. Vagyis azt kell figyelembe vennünk, hogy az Európai Bizottságnak az a törekvése, hogy minél szélesebb területet fedjen le ez a terület, most már megmutatja az eredményeit, hiszen számos tagállamban tartottunk szemináriumokat, a gyakorlati végrehajtás kezelését is figyeljük, és Krisztof kollégám részletesen is kitér majd erre. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt lehetek. Most rátérnék a tartalmi kérdésekre, ennek a tanulmánynak a tartalmi kérdéseire. És mielőtt a hatékonyságról szólnék az érdekkonfliktusok kezelésénél és az ezzel kapcsolatos szakpolitikáknál, engedjék meg, hogy előzetes megjegyzéseket tegyek. Én magam az érdekkonfliktusok témáján talán 15 évvel ezelőtt kezdtem el dolgozni, és akkoriban az érdekütközés inkább egy filozófiai kérdés volt. Nem igazán volt ezzel kapcsolatban konkrét jogszabály, a nyilvánosságra hozatali követelmények, egyéb szakbizottságok nem léteztek, és ez alatt az idő alatt, ami eltelt, az etika, az integritás kérdései, de különösen az összeférhetetlenség kérdése gyakorlatilag óriási méreteket öltött, jogilag kötelező érvényű szabályok születtek nemzetközi szinten is, Európai Unió szinten is, tagállami szinten is, és a tanulmányokban azt láttuk, hogy tagállami és regionális és lokális helyi szint is létezett, vagyis számos szabály, jogilag kötelező eszköz született azóta, és ugyanez érvényes a kódexre is, erre most nincs igazán időnk, de az utóbbi években azt láthattuk, hogy a kódex rendkívül népszerűvé vált, mint eszköz. Ma szinte nincs olyan szervezet, nincs olyan adminisztráció, és nincs olyan ágazat, szakma, ahol ne lenne etikai kódex. Vagyis azt látjuk, hogy gyakorlatilag robbanásszerűen megnövekedett a kódexek száma is, és ezt csak zárójelben jegyzem meg. Ezek még nagyon gyakran csak papíron léteznek, papírtigrisek, vagyis nem élő dokumentumok, vagyis itt a hatékonysággal azért komoly problémák vannak, de mégis azt látjuk, hogy ezek az eszközök mégiscsak feltűntek az integritásért folyó harcban, a korrupció elleni fellépésben az eszköztárokat, az iránymutatásokat. A kollégám is említett, és a tanulmányban azt láthattuk, hogy óriási mennyiségű, nagyon hasznos eszköztár és ajánlás is létezik ezen a területen, és ez egyáltalán nem létezett mondjuk 15 évvel ezelőtt. Az OECD eszköztárat említeném, az Európai Bizottság eszköz, egy gyönyörű dokumentumok. Ezek persze az a kérdés, hogy a gyakorlatban ezeket végrehajtják-e vagy sem. Ugyanez az érvényes az etikai bizottságokra, az a, auditálásokra ezen a területén. Szinte minden országban látjuk ezeket, és ez egy viszonylag új fejlemény, hiszen ezek is egyre inkább most már a végrehajtásra fókuszálnak. Néhány évvel ezelőtt ez egy szimbolikus, formális politika volt, elfogadtak ezzel kapcsolatban egy kódexet, jogszabályokat, de a végrehajtást nem igazán láttuk a gyakorlatban az összeférhetetlenség területén, és most viszont már azt látjuk, hogy az a tendencia, hogy ez egyre nagyobb figyelmet kap, a végrehajtás, a gyakorlat egyre nagyobb figyelmet kap, és ezt nagyon szépen láthat, láthatjuk a nyilvánosságra hozás területén is. és természetesen fontos a média szerepe is, az átláthatóság, a média által le, való lefedettség, de természetesen a, a hamis hírek is ide kapcsolódnak, hiszen a bizalmat ez erősen rombolja. És ez megint csak összekapcsolódik a hatékonyság kérdésével. Az utóbbi 15 év során ugyanis azt láttuk, hogy az összeférhetetlenségi szabályok, szakpolitikák egyre nagyobb súlyt kaptak, egyre népszerűbbé váltak, és néhány országban nagyon nagy az aktivitás ezen a területen. Teljesen más kérdés azonban az, hogy ezek a szakpolitikák és szabályok valóban hatékonyak-e? Hogyan lehet mérni a hatékonyságot? Nos, ez túlságosan messzire vezető kérdés lenne, de a legfrissebb tanulmányok alapján azt látjuk, hogy nincs bizonyíték, amely arra mutatna, hogy a korrupció szintje csökkenne, ennek pont az ellenkezőjét látjuk, vagyis rosszabbodik a helyzet, és az a kérdés, hogy az antikorrupciós intézkedések és összeférhetetlenség intézkedések egyáltalán hatékonyak-e? Egyre több kódex van, mint említettem, egyre több szabály van, és természetesen minél több minden definiáluk összeférhetetlenségi problémaként, egyre annál több szabályt lehet hozni, annál több szakpolitikai intézkedés lehet hozni, ami alapvetően talán pozitív fejleménynek is tekinthető, de természetesen E, annál több szabályt lehet meg is szegni, és minél több szabályt szegnek meg, annál több jelentés születik, annál több közététel történik, és egyre több hamis hír is születik, és egyre jobban csökken a bizalom. Tehát az összeférhetetlenségnek tulajdonképpen az lenne a cél, hogy a bizalmat erősítse, de ezek a szakpolitikák magukban rejtik pontosan ennek az ellenkezőjét is, vagyis ez egy óriási dilemma, hiszen az a kérdés, hogy mi a feladat, a bizalom erősítése, az integritás erősítése ugye a feladat, de ennek sokszor pontosan az ellenkezőjét látjuk, hogyha minél több szakpolitikai intézkedés vagy jogszabályt sértenek meg, akkor ez, erre kerül sor, hiszen egyre több szabálya van. Nem mennék bele a kódex hatékonysági témába. De nagyon meglepő az, hogy ez a kódex dolog ennyire népszerűvé vált, hiszen nagyon-nagyon sok van most már belő, belőlük a, a közszolgálati szektorban és mindenféle területen, minden szakmában megjelennek ezek, de a hatékonyság mellett egy óriási kérdőjel van, és most megint rátérnék a tanulmányra magára, tartalmi szempontból a legnagyobb probléma az összeférhetetlenség területén, az az, hogy egyáltalán fel tudjuk mérni a probléma dimenzióját. Mi nem tudjuk, hogy mekkora volumenű problémáról van szó, szóval nagyon sokat kutattunk természetesen, de nagyon-nagyon kevés bizonyítékkal szolgálhatunk konkrét esetek kapcsán összeférhetetlenségről, azért mert nagyon kicsi a monitoring ezeken a területeken az antikorrupció, a korrupció elleni fellépés területén nagyon sok adatunk van, ez nagyon szexinek tekinthető, hogy egy ilyen modern kifejezéssel éljek, de az összeférhetetlenség monitoringja még nem létezik gyakorlatilag. Az Olaffal például felvettük a kapcsolatot, és ők azt mondják, hogy az összeférhetetlenséget ők egyszerűen nem vizsgálják európai szinten, tagállami szinten sem létezik ez a monitoring, regionális és helyi szinten sem létezik ez, és ez az a probléma, ami szembetűnik azonnal az alapok kapcsán is a monitoring szakbizottságokban. Az összeférhetetlenség vizsgálata, monitoring kompetencia még mindig az egyes szakbizottságok kompetenciájába tartozó kérdés, vagyis ez egy önszabályozás. Nincsen külső független monitoring a tekintetben, hogy az összeférhetetlenség területén az egyes szakbizottságok mit csinálnak. Tehát ez nem működik így. Vagyis csak ö, interjúkkal, csak terepmunkával tudunk bizonyítékokat gyűjteni, adatokat gyűjteni, tehát nem létező adatokkal nem tudunk ugye dolgozni. Nagyon sok szakbizottsági elnök, elnökkel tárgyaltunk, nagyon sokszor segítőkészek voltak az elnökök, és az ügyrendi szabályzatot odaadták nekünk, de a legtöbb esetben ezeknél a szakbizottságoknál azt láttuk, hogy az összeférhetetlenség megemlítődik konkrétan, valóban, de az egy teljesen más kérdés, hogy erről egyáltalán beszélnek-e és végrehajtják-e a szabályokat ezekben a szakbizottságokban. És az a bizonyíték van a kezünkben, hogy a legtöbb esetben egyáltalán nem látjuk a gyakorlatban ezeket megvalósítani, vagyis gyönyörű ügyrendi szabályok vannak nagyon sok esetben. Vannak, ahol ezek nagyon részletes szabályok, van, ahol kevésbé részletesek, de amikor a mindennapokban megvizsgáljuk, hogy mi történik, akkor azt látjuk, hogy erről nem beszélnek, és ezek nem is átlátható szabályok sok esetben. Nagyon kevés olyan nyilvánosságra hozott jegyzőkönyvet találtunk, ahol egyáltalán napirenden volt ez a kérdés a szakbizottság üléseken, ahol az elnök ezt egyáltalán témaként felvetette, illetve az, ahol megszekték ezeket a szabályokat, arról gyakorlatilag nem is beszéltek. Vagyis az egyik legfontosabb eredmény ebben a tanulmányunkban az volt, hogy először is az önmonitoring, önellenőrzés nem működik, ezt egy külső tényezőnek kell végeznie minden szakbizottságban. Nagyon fontos, hogy legyen átláthatóság a döntéshozatalokban, a szakbizottságokban, de különösen is elnézést kérek, hogy egy kicsit elméleti vizekre vezek, kell etikai vezetés tudatosság kell a szakbizottságokban. Minden egyes elnöknek a felelőssége ez, hogy az ügyrendi szabályzatot alkalmazza gyakorlatban. De nagyon gyakran azt látjuk, hogy az elnökök nem foglalkoznak ezzel, nem beszélnek az összeférhetetlenségi kérdésekről, és természetesen nagyon fontos kérdés az, hogy az összeférhetetlenséget, mint témát miért nem vetik föl, miért nem beszélnek erről. És itt a kör bezárul, el akarják, nem arról van szó, hogy el akarják kerülni az összeférhetetlenséget, hanem a legtöbb esetben az a helyzet, hogy az elnökök, a szakbizottságok tagok egyszerűen nem tulajdonítanak megfelelő jelentőséget ennek a problémának a mindennapokban. Eltűrik, tolerálják az összeférhetetlenséget, vagy túlságosan nehéznek, bonyolultnak találják az erről való vitát, és természetesen ez egy időigényes téma is, más prioritások vannak gyakran, más dolgokat fontosabbnak ítélnek, és ezért az összeférhetetlenségi kérdéseket egyszerűen nem tárgyalják. Alapvető fontosságú a szakbizottsági elnökök szerepe. Mi úgy gondoljuk, hogy az elnököknek több felelősséget kell felválniuk ezen a területen, tudatosítással, az összeférhetetlenségre fel kell hívni a figyelmet, vagyis, mint említettem, a körük bezárult, visszatérek a kiinduló pontra. A politikai világban, ami a jogi te tevékenységeket illeti, azt láttuk, hogy az utóbbi években a helyzet óriásit változott, az összeférhetetlenség egy olyan szakpolitikai területté vált, ahol nagyon-nagyon nagy aktivitást tapasztaltunk, de amikor megvizsgáljuk konkrétan a szakbizottságainkat, a strukturális alapok kapcsán, azt látjuk, hogy nagyon-nagyon különbözik a realitás az elmélettől, az összeférhetetlenségről egyáltalán nem esik szó. Köszönöm szépen! Köszönöm én is, köszönöm, hogy meghívottak bennünket, és próbálom akkor Krisztof Demke elemzését követni, folytatni és a jó gyakorlatokról beszélni. A Norvégia norvég pénzek, norvég alap vonatkozásában, itt a 9-es szlájdot kérem, aki irányítja a komputert, az kérem, hogy lapozzon a 9-es old, 9. oldalra. Az a címe, hogy Good Practices. Nos, ahogy önök, ahogy hallottuk, kevés a tudás, kevés a tudatosság, különösen azokban az esetekben, amelyek egyébként pozitív példák, proaktív és inkluzív megközelítés fontos külső szakértő külső értékelés bevonása arra, hogy megállapítsuk, hogy milyen kockázatok vannak az egyes programokban, illetve hogy hogyan lehet azokat kezelni, főleg az ellenőrzési rendszer gyengeségeit. A panaszmechanizmust is meg kell erősíteni, anticipálni kell a kockázatokat, és meg kell akadályozni a csalást, illetve a az eljárási hibákat azzal, hogy elfogadnak például közértekű bejelentőkről, whistleblowerekről szóló politikát, ez is segíthet a korai azonosításban. A harmadszor szintén érdekes, jó ez az eszköz arra, hogy naplózzuk azokat az eltéréseket a normálishoz képest, amelyek a programciklus alatt problémákat okoznak. Ez eh, egy eh, szabálytalanság jelentési rendszerré áll össze, ahol minden eltérés, minden deviáció eh, naplózva van, függetlenül attól, hogy az összeférhetetlenségi ügyé alakul-e vagy sem. Azt látjuk egyik problémaként, hogy az általános monitorozás hiányzik, ami egyébként egy eszköz lehet, és ebből állhatnának össze a potenciális ügyek, illetve az, hogy ezek hogyan, milyen módon vannak kezelve. Emellett azt is láttuk, hogy belső felülvizsgálati e, eljárásokra is szükség van, kombinálva a független auditokkal, illetve a programelemzéssel. Ez megint csak azt jelenteni, hogy független szakértők bevonása történik meg. Emellett a felülvizsgálati programok, a terepen elvégzett monitoring, főleg a közbeszerzések, illetve előre meghatározott programok, tehát a kockázatos programok területén, amikor az eljárás egyfajta pályázati eljárás és pénzek odaítélése történik meg egy bottom-up megközelítés kell, amelynek révén a problémák eh, azonosításra kerülhetnek a programok végrehajtásakor, és eh, a problémák tudásából lehet kialakítani olyan eszközöket, amelyek a jövőre nézve az összeférhetetlenségi eh, problémákat eh, megoldhatják. Eh, innen kiindulva néhány ajánlást teszünk, és ezt a következő oldalon láthatják. Arra jutottunk, hogy a Norvég alapnál, illetve az IA-nál egy kockázatkezelő vagy integrity officer kerülne ki eh, nevezésre eh, ágazati szinten, vagy ha nagyon nagy programról van szó, akkor akár programszinten is, aki figyelemmel kíséri a kiválasztástól az értékelésig az egész folyamatot, és eh, éppen ezért teljes tudással rendelkezik az adott területről. A nyilvánosságra hozatala a különböző pénzügyi érdekeknek, mégpedig egy nyilvános adatbázisban fontos, ez a nyilvánosságra hozott információ minden külső-belső anyagban feltüntetésre kell, hogy kerüljön, és ezzel is lehet tudni az összeférhetetlenség súlyát. Egyébként eh, kumulatív is lehet az összeférhetetlenség hatása. Eh, a potenciális hatása az összeférhetetlenségnek az az, ami kevéssé ismert, mert eh, egyes egyének szintjén az összeférhetetlenség lehet úgymond elhanyagolható, de kialakulhat belőlük egy olyan dinamika, amely, amely révén mégis jelentőssé válik. Tehát a monitorozási és jelentéstételi eljárás minden e, elemében meg kell, hogy jelenjen a, a, a protokollokban az összeférhetetlenség, mint e, probléma, és ezeket megint csak e, külső elemzésnek kell alávetni. Itt az előbb elhangzott az etikai vezetés, vagy az etikus vezetés fogalom egy proaktívabb szabálymegfelelési kultúrát kell kialakítani. Ezzel lehet háttérbe szorítani az egyébként jelentős pénzügyi gazdasági érdekeket. Ehhez információra van szükség, külső szakértők bevonására van szükség, amikor megtervezik, és és megszövegezik az összeférhetetlenségi kódexeket, az összeférhetetlenségre való vonatkozó politikákat. Valójában a technológia is egyébként, ahogy fejlődik, önmagában hoz újabb összeférhetetlenségeket, ezért a szabályok sem lehetnek merevek, azoknak is fejlődniük kell, illetve az új kihívásokhoz hozzá kell igazítani azokat. Azt gondolom, hogy ezek a főbb ajánlásaink, amelyeket megfogalmaztunk, nyilván ezen kívül még vannak más ajánlások a jelentésben. Köszönöm a figyelmüket. Ja, herzlichen Dank für die wirklich sehr interessanten Köszönöm szépen a nagyon érdekes elemeket, megállapításokat. Hát tulajdonképpen több, mint amire számítottam. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Szerintem ki kell dolgoznunk ezeket a részleteket az előadónak szót. Köszönöm. Nagyon örülök annak, hogy Elnök asszonynak tetszett ez a jelentés, mert nagyon komoly munka van mögötte, nagyon jó munkát végeztek, uraim. E, és e, vannak olyan kérdések, amelyek megfogalmazódtak bennem. Nagyon konkrét, mélyreható kérdések, nem tudom, hogy tudnak-e rájuk ma válaszolni, vagy csak később, de ezek azok a dolgok, amik e, úgymond kiugrottak a tanulmányból, amikor tényleg figyelmesen olvastam azt az 53-as oldalon, nem, de egyébként lényegtelen, hogy melyik oldalon, az, az 53-as oldalon azt mutatják, azt mutatják ki, hogy az összeférhetetlenség szintje és a bizalom között, az intézményekbe vezet bizalom között eh, korreláció van. A skandináv országokban nagyon magas a közbizalom, és éppen ezért eh, puha eszközökkel képesek kezelni az összeférhetetlenségeket, eh, önkéntes szabályokkal, útmutatókkal, kódexekkel, önök szerint mit lehet tenni annak érdekében, hogy a bizalmatlanság általában magas szintjét kezeljük. Nagyon, nagyon egyszerű kérdés. Annyira E, Fölteltem mind a négy kérdést? Jó, tehát fölteszem mind a négy kérdést inkább, jó? A második kérdésem e, a következő oldal, 54-es oldal. A foglalkoztatási főigazgatóságtól idéznek, és arra a következtetésre jutnak, hogy e, az EU kompetenciák kis csekély volt miatt a korrupció és összeférhetetlenség elleni harcban az EU-nak csak korlátozott eszköztára van az ISI alapoknál. Mit gondolnának, mit lehetne tenni, még kiegészíteni ezt az eszköztárat úgy, hogy a nemzeti szuverenitást se sértsük, nyilván egy egyensúlyi helyzetet kell eh, kialakítani. Tehát eh, én egyébként úgy gondolom, hogy nem minősülhet a szuverenitásba beavatkozásnak, hogyha az EU a saját pénzügyi érdekeit akarja védelmezni, ami egyébként a közös politikájának az egyik pillére, de mégis hogyan lehet kiegyensúlyozni ezt a két aspektust. A harmadik kérdésem, és itt idézem a 65. oldalon levont következtetést, most idézek, a kódexek csak azok számára hasznosak, akik útmutatást akarnak, mert etikus magatartásra törekszenek. Imádom ezt a mondatot, a mi bizottságunk szempontjából azonban nem annyira hasznos az a tisztségviselő, aki nem etikusan akar viselkedni, nem fogja magát zavartatni egy kódextől, írják. Ön úgy gondol, önök úgy gondolják, hogy az összeférhetetlenség a soft law-val alapítható ki, illetve az tisztviselők E, etikai, e, hogy mondjam, integritását kell meg feljavítani, és nem pedig e, szigorú szabályokra van szükség. Aztán az utolsó kérdésem, ez egy trükkös, beugrató kérdés, ha úgy tetszik. Mi a véleményük arról, hogy az 57-es cikkben, a pénzügyi rendeletben egy új definíciója van az összeférhetetlenségnek, és akkor most idézem, az egyes bekezdés szempontjából az összeférhetetlenség akkor állapítható meg, ahol az objektív részrehajlás nélküli E, funkciógyakorlás egy pénzügyi szereplő részéről, ahogy azt az első bekezdés említi, nem valósul meg olyan okokból kifolyólag, mint e, a családi okok, érzelmi okok, politikai vagy nemzeti e, hovatartozás, gazdasági érdek, vagy bármilyen más közös érdek egy kedvezményezettel. Itt a család nincs meghatározva, nincs meghatározva, hogy mit jelent a politikai vagy nemzeti hovatartozás vagy közelség. A családba fogalmában beletartoznak-e a nagyon távoli rokonok, akikkel az ember életébe egyszer találkozik. A politikai részrehajlás az azt is jelenti-e, hogy valaki nem tagja a, annak az adott pártnak, és mégis ugyanolyan a véleménye, e, illetve az összes e, olyan nemzetiségű bizottsági tisztviselőt ki kell iktatni a, azokon a területeken, ahol a kedvezményezettek az adott nemzetiséghez vagy állampolgársághoz tartoznak. Önöknek mi erről a véleményük? Mert ez, ez problémásnak tartom, tudom, hogy ezek nem könnyű kérdések. Én raportőrként eh, tényleg elolvastam többször is ezt a jelentést, és ezek azok, amik kiugrottak belőle. Ezeket szeretném, ezeket a pontokat szeretném részletesen ám megvizsgálni. Köszönöm, megpróbálom a lehető legösszefogottabban eh, összeszedni ezeket a ezeket a dolgokat. Fontos kérdésekről van szó. Az első és harmadik kérdésre én fogok tudni válaszolni, a másodikra Thomas. E, nos, ahogy, ahogy sokszor, most is dilemmáról van szó. Szóval kezdem a negyedik kérdésével. A, én csak egy felmérésről tudok, amit egy német jogász készített az Európa Tanács számára, aki meg akar, aki definiálni akarta, hogy mi a család, mi a politikai hovatartozás, és mit kezdjünk ezekkel a nagyon általános megfogalmazásokkal. És valóban ott a dilemma, ezek a, ezek, a, ezek a definíciók rendkívül általánosak és szélesek, ráadásul a családfogalma is változik, a, a, az állampolgárság koncepciója is változik, tehát valóban pontosabban kell megfogalmazni azt, hogy kit tekintünk rokonnak eh, jogi értelemben, mit értünk az alatt, hogy család vagy családtag, mert különben túl tágan szabjuk meg a határokat, és nem lesz hatékony. Másfelől meg felmerül a kérdés, hogy milyen messzire akarunk eljutni. Mit akarunk? A családba beletartozónak tartjuk eh, az amerikai nagybácsit, vagy a közeli barátot, apply a very detailed definition of family, we Hogyha nagyon messzire elmerészkedhetünk, de itt igazándiból a magánélet is sérülhet, beavatkozásnak minősülhet mindez a magánéletbe, illetve bürokratizálódhatnak az összeférhetetlenségi politikák. Tehát van egy dilemma, tényleg kell egy jobb definíció, mert különben az 57-es cikk eh, alkalmazhatatlan, haszontalan marad. Amennyiben viszont túlságosan részletes lesz a definíció, akkor az eh, magánélethez eh, fűződő jogot, jogokat sérthet. Tehát példának mondhatom ezt az amerikai nagybácsit, akit igazándiból nem is ismerek. Tehát én azt javasolnám, hogy egy csillagozva legyen egy, egy pontosabb megfogalmazás, hogy mi is a család. Should not go too far and not too detailed. De ne menjünk túl messzire, és ne legyen túl részletes sem. Nos, az etikai kódexek, illetve a bizalom a legjobb gyakorlat kiválasztása, illetve annak figyelembe figyelembe ajánlása, az mindig egy trükkös kérdés. Vannak érdekes gyakorlatok, Norvégia és Hollandia vonatkozásában emelnék ki ilyet, de e benchmarkokat bemutatni az összeférhetetlenség területén, az, az egy kockázatos dolog. Pont a bizalom miatt. Jelenleg azt látjuk, hogy az Európai Unióban, ahol a legmagasabb a korrupció, nagyon magas a bizalmatlanság a politikai intézmények iránt, illetve a politikai rendszer iránt. Ugyanakkor ezekben az országokban vannak a leg eh, részletesebb szabályok. Csodálatos összeférhetetlenségi szabályok léteznek Bulgáriában például. Ugyanakkor ez az ország, ezek az országok mérhetetlenül korruptak. Önök említették a skandináv országokat, ön említette a skandináv országokat, ahol a korrupció szintje alacsony, és itt most nem az összeférhetetlenségről van szó, mert arról nehéz tudomást szerezni. Magas a bizalom szintje, alacsony a korrupció szintje, és nagyon alacsony a szabályozottság. És hogyha valaki skandináv országokban jár, akkor azt látja, hogy nem feltétlenül azért, mert magas a bizalmi szint, az összeférhetetlenség politika az egy bizalmatlansági politika. Tehát nem lehet ajánlani a skandináv modellt azoknak az országoknak, ahol már eleve magas a bizalmatlanság szintje. Az összeférhetetlenség szabályozását mindig az adott ország helyzetéhez, környezetéhez kell igazítani. És most megint visszatérek arra, amit az elején mondtam, nagyon csínyán kell bánni a jó gyakorlatok kiemelésével, mert a korrupció oka, az összeférhetetlenség oka nagyon sokféle lehet és alapvetően a, a, az államigazgatás kultúrájára is visszavezethető. A Második kérdésére válaszolva, a, ez nem etikus magatartások szakértői, illetve korrupció szakértői állandóan azt mondják, hogy ugye vannak egyedi okok, vannak személyiségből lefezethető okok, ha valaki rossz ember akar lenni, akkor nyilván rossz ember lesz, hogyha valaki etikusan akar viselkedni, akkor etikusan fog viselkedni, de vannak, vannak szervezeti és társadalmi okok is, megint csak kultúra, szervezeti kultúra, társadalmi kultúra, alacsony bizalmi szint. Bizonyítást nyert, hogy az etikai kódexek, mint soft eszközök hasznosak. Én támogatom az etikai kódexeket. De nem lesznek hatékonyak azoknál az embereknél, akik szándékosan, etikátlanul akarnak eljárni. Jó, jók lesznek azoknak, akik az etikai kódexet egy hasznos sorvezetőnek tartják, de azok számára, akik szándékosan megszabják az integritás szabályait, számukra tulajdonképpen lényegtelenek, az ő szempontjukból lényegtelenek az etikai kódexek. A jogilag kötelező szabályok elterjedése úgy hangzott, mintha nagyon kritikus lennék ezzel szemben, de ez nem így van, mert ezeknek a hatékonyságát megint csak országról országra, ágazatról ágazatra kell elemezni, mert eltérhet. Én nem mondanám azt ki, hogy a törvények, a kemény törvények, a szankciók, szigorú szankciók, azok nem hatékonyak. Ilyen kijelentésre nem ragadtatnám magam, szükség van erre. Ugyanakkor szükség van a puha eszközökre is, és nem csak a puha eszközökre van szükség, kiegészítve a keményebb eszközökkel, hanem egy teljesen új menüre van szükség, az innovatív pszichológiai eszközökről beszéltünk a, a nudgingról, ami egy nagyon ambivalens eszköz, noszogatásról. A, a pszichológia egy nagyon fontos dolog, nem azért egyes országokban az összeférhetetlenséget alábecsülik, nem tartják, pszichológiai okokból nem tartják fontosnak, nem is akarják kiismerni, e, és e, homályosnak látják. E, egyébként nem lehet ezt törvényekkel és bíróságokkal elintézni. Ehhez teljesen más innovatív eszközökre van szükség. Köszönöm, Tomás. If I may very briefly. Nagyon Röviden reagálnék a második kérdésre, a korlátozott kompetenciák kérdése EU szinten. Természetesen egy trükkös dolog itt az Európai Unió több szintű kormányzási rendszeréről. Hát igen, erről beszélünk, erről itt a megosztott menedzsment kérdése, vagy a közös menedzsment kérdése kerül szóba, és itt a tagállamok nagyon a maguk szerepe úgy tűnik, hogy a tagállamok térfelén pattog a labda pillanatnyilag az összeférhetetlenségi politika, amit mi keretbe akarunk szorítani, hát ezt európai szinten meg lehet csinálni, megfelelő és hatékony is lehet ez, de a probléma, az eltérő megközelítésekben keresedő, keresendő, amikor végre kell hajtani ezeket az általános szabályokat. Ez ilyen nehézé teszi a dolgot, és egy, egy tagállamon belül állami szinten nem lennek ilyen és különböző megközelítések vannak, mint hallottuk, kormányzati szinten is, a tanulás, a nudging, a noszogatás, aztán az infrastruktúra kérdése. Ez nagyon nehéz, nagyon bonyolult is lehet, ezt tudjuk, de szankcionálási mechanizmus is kell, anélkül nem megy. És úgy vélem, hogy abban meg lehet állapodni, abban a tényben, hogy a fogadó országok valamennyien elszámoltathatók azon közösség részéről, akitől kapnak valamit, ha jó, természetesen a jogközösség az Európai Unió, és közös értelmezés kell a szankcionálással kapcsolatban, ez az ultima ráció. Újra mondom, jó a kombináció, minimális jogi sztenderdekre van szükség, ezt viszont végre kell hajtani és innentől kezdve ebből kiindulva kell a transzparencia és az elszámoltathatóság kultúrája felé haladni. És az első kérdésre részben ezzel válaszolok, ami nagyon nehéz. Hogyan tudjuk inspirálni a bizalmat, ösztönözni a bizalmat a politikai rendszerrel szemben? Ez minden bizonyal összefügg azzal, hogy a polgároknak kell megérteniük, hogy azok, akik hatalomban vannak, azok elszámoltathatók. És a rezignál. Mindenki csinál, amit akar, ugye ez egy rezignált dolog, mm, addig nem fog történni semmi. Rendszer szinten ennek egy párbeszédnek kell lennie. Úgy gondolom, te is szerettél volna még valamit. A kollégám fontos dolgokat már elmondott, talán kommentálhatom lengyel perspektívából. Én mm, a tanulmány készítés során a lengyel részt vittem, és teljesen egyetértek Krisztóf kommentárjával, hogy az összeférhetetlenség jó részt összefügg a mindennapi élet ügyeivel. Ez nem egy absztrakt probléma, és úgy gondolom, itt a közigazgatásban a tudatosság hiánya, hogy nem tudjuk, nem ismerjük a következményeket, egy sor formális szabály létezik az összeférhetetlenségre nálunk, a nemzeti jog is látja ezt, ez az összeférhetetlenség a közbeszerzéseknél, a közigazgatásban egy adminisztratív folyamatként, eljárásként jelentkezik vagy az abban, abban jelentkezik. A nemzeti szabályozás ügye, ez és hát egy önszabályozási kérdés is ez egyben. Minden autoritásnak, hatóságnak van egy etikai kódexe, aztán vannak más belső szabályok is, amit ez a tanulmány bizonyít és alátámaszt, és Stefan Bátori készített ezt 2014-ben eredetileg. Itt a tudatosság hiánya hiányzik, hogy mi is az összeférhetetlenség valójában, ténylegesen. És a közigazgatásnak megvan a szerepe ebben. Nagyon különböző tisztviselőkről kell beszélünk ebben az összefüggésben Általában a közigazgatásról kell beszélni, de vannak persze külön szabályok más területek, az önkormányzati szinten például létezik ez. Úgy gondolom, hogy a képzési hiányosságot is meg kell említeni, vannak emberek, akik kezelik az EU forrásokat, tehát ők nem is gyakran nem köztisztviselők, hanem akikkel a szerződéseket kötik, beszállítók, stb. potenciálisan akár bejelentők, whistleblowerek is lehetnek. Nagyon fontos hogy elmúlt hónapban az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást a whistleblowerek védelméről. És nagyon sok téma felvetődik még itt, tehát kik azok a szakértők, a kedvezményezetek, akik nem a közigazgatás részei, akik esetében az összeférhetetlenség nagyon fontos persze. Arra bátorítok, hogy beszéljük meg a problémát, az összeférhetetlenség problémáját egy szélesebb körben itt az Európai Unióban. Tudom, hogy a tanulmány fókusz a, a monitorozó bizottságokra mm, irányult, de véleményem szerint az antikorrupciós politikákat, a korrupció politikákat is európai szinten általában kell vizsgálnunk, hogyan működik ez, és úgy gondolom a whistleblower témája egy rendkívül fontos téma ebben az összefüggésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Von kolléga, von kolléga kívánt hozzászólni. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm az előadásokat egy kérdésem, vagy egy kommentárom van, amúgy a vége fel, hogy nagyon fontos az a szempont, ami alapján beszéltünk erről, számos szektor van érintve, amikor a strukturális alapok működését veszük, a civil szervezetek, állami igazgatás, stb. Tehát nyilvánvaló Velszben is gyakorlatilag mindenki valahogy részt vesz valamilyen programban, az összes szektor úgy értem, és ez szerintem ez támogatandó, és azt gondolom nem, jog, nem a törvények hiányoznak, nem a szabályok, inkább arról van szó, hogy tudatosítani kellene ezt, hogyha valaki egy igazgatóság, egy, egy testület tagja lesz, akkor be kéne vezetni őket, és el kell mondani, hogy mik a szabályok, és ez megtörténik általában. Mit jelent az összeférhetetlenség? És egy nagyobb kérdés, hogy az a monitorozás, eh, eh, hogyan felügyeljük, hogyan kezeljük az ilyen magatartási kódexeket, mikor áll fenn az összeférhetetlenség, ez a nagy kérdés. Krisztófra és Tomaszra figyelve, Önök is erről beszéltek, a, két, a spektrum két végéről beszéltek például. Voltam elnök különböző ilyen testületekben, és ez meglehetősen nehéz a gyakorlatban, e, és e, ezek az elnökök e, önálló személyek, különböző tapasztalatokkal, személyiségjegyekkel, vannak, akik inkább hajlamosak, hogy foglalkozzanak a, ezekkel a témákkal, az összeférhetetlenséggel, mint mások adott esetben. Eh, azt hiszem, hogy amit mondott, az nem a teljes válasz. A másik véglet, amit Tomás mondott, eh, több monitorozásról beszélt a részletesebb felvételekről, meg alaposan megvizsgálva, mit csinálnak ezek szinten. Ez az a strukturális alapok banknak erre nincs szükségek. Igen, Managing Authority, a gazdálkodó szervezet is figyelembe venő, hogy nyilvánvalóan ők egyszerűsítést akarnak, és nem több monitorozást. Tehát valahol egyensúlyra kell törekedni ez a különböző tévek között. Valahogy meg kell találni mindig az egyensúlyt a témák között, tehát hogy jól költsék el a pénzt, ez egy fontos dolog, ehhez szabályok is kellenek, ide tartozik az összeférhetetlenség, másrészt viszont a lehető leginkább egyszerűsíteni kell a kedvezményezettek érdekében a dolgokat, mert így tudjuk bátorítani őket, hogy részt vegyenek a strukturális alapokban. Valahogy a középutat kell keresni tehát mindig van egy kockázat, és az összeférhetetlenség. Úgy gondolom, hogyha ha van egy ilyen gazdálkodó szervezet, akkor erős track recordra van szüksége, például auditing ügyében, vagy például az összefejtetlenségi politikák végrehajtásában. Ez egy fontos dolog és ha vannak gazdálkodó szervezetek, másrészt, amelyeknek voltak problémáik az elmúlt időszakban, illetve aggályok vannak azzal kapcsolatban, amit csinálnak, akkor ezekre jobban oda kell figyelni. Tehát ez az egyensúly, amiről beszéltem. Az a két verzió, amiről beszéltünk, ezt valahogy össze kell hozni egy egyensúly keretében. Köszönöm. Ja, thanks very much. Én magamat is fölraktam még a hozzászólók listájára. Egy tagállamban volt egy eset, ahol egy önkétes alapon működő önkormányzati képviselő tagja volt egy bizottságnak, ahol a borítékokat felnyitották, és ezen testület tagjaként észrevette, hogy a saját cége is részt vesz a pályázaton, tehát pályázott, és az a cég, ahol ő dolgozott, itt aztán szétválnak a verziók, ő azt mondta azonnal visszavonult, és elhagyta a termet, stb. Végül is ez egy Olaf vizsgálathoz vezetett, összeférhetetlenség miatt, és ez a férfi aztán nem csak a munkáját veszített el, hanem el is kellett költöznie egy másik városba. Egyszerűen azért, mert a nyilvánosság reakciója az volt, hogy ő egyszerűen nem maradhatott ezen a településen. Hozzám fordult, beszámolt, én persze csak az ő verzióját ismerem, ezt hozzá kell tennem. Tehát úgy gondolom, hogy néhány konkrét útmutatóra azért szükségünk lenne. Érdekes a tanulmányuk. A kérdés most az, hogy mit kell beleírni a strukturális alapokra vonatkozó rendeletbe, ami tényleg hatékonyan működik kint a terepen, amit mi akarunk, azt érjük el talán ezzel még foglalkozhatnának a válaszukban. Ez nem csak a szabályok számának kérdése, hanem világos szabályokra van szükség, és a szabályok végrehajtására szerintem ebben egyet is értünk. Azt látjuk, hogy egyes tagállamok igencsak komoly réseket hagynak a törvényeikben, amit Martina mondott, hogyha gazdasági érdekeik vannak, ha üzemeik vannak, cégeik vannak, vannak kormányok az EU-ban, ahol gyakorlatilag a kormánytagok félidős munkában dolgoznak, mert a másik felében a napnak más gazdasági tevékenységet folytatnak. Ez szinte felhívás a keringőre, hogy úgy mondjam. És van itt egy tagállam, a déli tagállam, ahol ezt látom. Aztán a spanyol példa nagyon érdekes. Spanyolországban óriási bosszúságok vannak, amikor a szabálytalanságokról beszélünk. Nem akarok még összefüggéseket felállítani, de a dolog feltűnik, mi az, ami még van. Köszönöm szépen. Celler kolléga még szót kérte a saját gyakorlatomból van egy ilyen közigazgatási eljárási törvény, ez világos, és hogyha ez a férfi így dolgozott, akkor nem kell, hogy felvessen valamit, az eljárásból őt ki kell zárni, de ő jól lépett fel, hát ő neki a megfelelő fórumon kellett volna ezt, és érdekes lenne a 28 tagállam közigazgatási eljárási törvényét megvizsgálni, mert akkor ezzel gyakorlatilag mm, de ilyen sincs EU szinten, mondja az elnök. Azért harcolunk, hogy legyen ilyen. Az Európai Bizottság tiltakozik kézzel, lábbal, hogy úgy mondjam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon érdekes vita de valahogy egy európai törvényt, egy minimális törvényt ki kéne dolgozni, mert úgy gondolom, hogy vannak különbségek a tagállamok szintjén, hiszen mi is küzdünk a korrupció ellen, ami persze megköveteli azt is, mint ahogy nemzeti szinten ezt hangsúlyoztuk a vita során, hogy meg kell húzni egy vonalat. Hogy a családtagok cégei részt vehetnek egy pályázaton, vagy mi van az unokatestvérrel, vagy házastársakkal. Ki az, aki részt vehet ebben, és ki az, aki nem vehet ebben részt. Úgy gondolom, hogy ebben teljesen egyértelmű szabályokra van szükség, mert azt is tudom, hogy egyes tagállamokban a családtagok így működhetnek, és bizonyos iránymutatásokra szükség lenne. Itt nem csak családokról van szó, hát szóba kerültek egy bizottságok is, az előadók részéről a végrehajtás, a strukturális alapok esetében mit csinálok akkor, hogyha van egy megrendelés, és európai előírások azt tartalmazzák, hogy egész Európában kell pályáztatni, és a határértékek olyan alacsonyak, hogy például egy építkezéssel már helyi szinten is ahogy alakul, hogy európai szinten kell pályáztatni, ami azért egyes önkormányzatoknak komoly problémát jelent. Másrészt viszont van egy tartományi hatóságom, amelyik azt mondja, a regionális gazdaságot kell támogatni, főleg pályázatoknál a regionális cégek előnyt kell, hogy kapjanak, élvezzenek, és ebben persze az ember harapófogóba kerül, vannak európai megfogalmazott szabályok, és vannak európai szabályok, amelyek a regionális átültetést igénylik. És hát bizony, mivel általában a helyi önkormányzatokat is választott személyek vezetik, hát az érdek itt mindenkinek az, hogy a gazdaságot a helyi szinten erősítse. Ez az a tipikus konfliktus, amelybe az ember belecsúszhat, és ebben az esetben egy tisztességes érvelést kell felépíteni. Az Európai Bizottságnak adok még szót a regionális főigazgatóságnak, Alieta Delia Franca. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány szóban szeretném összefoglalni a mondandómat. Először is üdvözöljük a régió főigazgatóság nevében ezt a tanulmányt. Nagyon érdekesnek találtuk, de még időre van szükségünk, hogy mélységében megvizsgáljuk és megnézzük az ajánlásokat is ebben a tanulmányban, és az, hogy milyen konklúziókat szűrhetünk le az eddigi munkánkból, illetve a gyakorlatot hogyan változtassuk meg az ajánlások mentén. Engedjék meg, hogy elmondjam azt is, hogy nem leszek a defenzív táborban, legalábbis az én olvasatomban ez a tanulmány nem kritika, nem arról van szó, hogy bírálják azt, amit eddig létrehoztunk, a kódexek, kódexeket és a jogszabályokat, hanem ennek az ellenkezője igaz. Önök azt mondják, hogy már elég a szabályokból, elég az iránymutatásokból, és tulajdonképpen arról beszélnek, hogy egy ilyen bonyolult és nehéz koncepció esetén, mint az összeférhetetlenség, az a kérdés, hogy hogyan monitorozzunk, hogyan nézzük meg, hogy mi történik a gyakorlatban, és hogyan biztosítsuk azt, hogy ez a folyamat egyáltalán lezajlik a tagállamokban, és hogyan azonosítsuk be azt, hogy a különböző régiókban, különböző esetekben hogyan lehet biztosítani a legjobb gyakorlatok alkalmazását hogyan azonosítsuk be a problémákat. Vagyis most nem fogok felistázni különböző problémákat, illetve nem fogom elmondani azt sem, hogy mit hoztunk már létre. Általánosságban az a prevenció, a feltárás, a csalások és a korrupció elleni fellépés a strukturális alapok területén, erről most nem beszélnék, hanem inkább néhány egyéb pontot emelnék ki, Különösen a monitoring szakbizottságban az összeférhetetlenség kérdése nagyon fontos, és ez egy új elem, mivel eddig nagyon sokat beszéltünk a csalás elleni intézkedésekről, az összeférhetetlenségi intézkedésekről a, a közbeszerzések területén, az európai befektetési alapok használatánál, az európai szociális alapok esetében. Erről sokat beszéltünk, de a monitoring szakbizottságok munkájával nem foglalkoztunk. Én a saját munkából fakadóan, hiszen én a tagállamokkal működök együtt azon, hogy az alapokat végrehajtsák. Nekem szakmailag is fontos az, hogy ezek a monitoring szakbizottságok jól működjenek, hiszen az a célunk, hogy a programokat szorosan monitorozzák, nem csak a közigazgatási szinten, hanem minden érintett fél, stakeholder szintjén, a szociális és a gazdasági partnerek és a nem kormányzati szervezetek szintjén is, és nagyon nehéz helyzetünk volt bizonyos esetekben, hogy biztosítsuk az, hogy ezek a vizsgáló bizottságok valódi fórumot képezzenek az átláthatóan nyitott konfliktusok vagy viták lebonyolítására a végrehajtás során. Ezzel párhuzamosan felmerül az a kérdés, hogy ugye milyen összeférhetetlenségről beszélünk, hiszen ezek a szakbizottságok minél vegyesebbek, annál inkább fennáll az esélye ennek az összeférhetetlenségi helyzet kialakulásának magában a bizottságban is, és itt különösen a DG régióban nagyon fontosak bizonyos ajánlások konkrétan, különösen amit az általános legjobb gyakorlatokról mondtak. Nos, ilyen nincsen. Ez ö, nem lehet egy kalap alá venni ezeket a, a különböző régiókat. Ez egy, egy, egyrészt a szépsége ennek a szakmának, másrészt a nehézség is pontosan ebben áll. Tehát, hogyha felmerül egy nehézség, akkor elindulhatunk valahonnan, de aztán a folyamatában látni kell, hogy abban a régióban mi működik a legjobban. És erre vannak eszközeink, Például a peer-to-peer -peer eszközt említeném, ahol a különböző tapasztalatú személyeket bírjuk együttműködésre, és ez már a, hozzásegíthet ennek a problémák a megoldásához. A második dolog, amit megemlítettek önök is, Valóban nagyon fontos, hogy folyamatosan tudatosítsunk újra és újra az összeférhetetlenség kapcsán. Ez nem egy olyan kérdés, amit egyszer valaki megtanul az iskolában, és aztán folyamatosan magával viszi az életben, hanem ezt folyamatosan ismételni kell, el kell mélyíteni, és erre számos képzési eszközünk is van, ezeket ajánljuk és rendelkezésre bocsátjuk különböző régiókban folyamatosan tudatosítani kell a tréningeken is ezt a problémát és illetve még szeretném kihangsúlyozni azt a tanulmányt is, amit nemrégiben indítottunk el, és ez a jelentésben is megjelenik. Az európai strukturális befektetési alapokban a korrupció és a csalás elleni fellépésről van szó, és természetesen az a férhetetlenség elleni fellépésről is, különösen egy pontban, amit önök is kihangsúlyoznak, az a kérdés, mi szerint mennyire hatékonyak a csalás elleni intézkedések a gyakorlatban, és mennyire lehet ezeket monitoringozni. Tehát ezt a tanulmányt nem csak abban a szempontból nézzük meg, hogy, me, hogy van-e elég szabály, hanem azt is, hogy az ellenőrzés hogyan néz ki, a monitoring hogyan néz ki, és mennyire hatékonyak az intézkedések, és milyenek az eredmények konkrétan. Tehát megnézzük azt, hogy ez mennyire működik nem, nem csak azt nézzük meg, hogy léteznek-e szabályok. Tulajdonképpen ezt szeretem volna lényegében elmondani. Köszönöm szépen. Részleteiben megvizsgáljuk, mélységében megnézzük ezt az önök által összeállított dokumentumot, és hogyha elnök asszony is hasznosnak gondolja ezt, akkor talán egy második vitakörre is sort keríthetünk a tekintetben, hogy milyen gyakorlati tanulságokat vonhatunk le ebből. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy mindenképpen rajta maradunk a témán. Mivel a tolmácsok munkaideje lejárt, ezért talán angolul folytatnánk. Nagyon szépen köszönjük a viszontlátásra!